been moving, moving. my house all summer, but that's fine. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem szépen foglaljanak helyet. Megnyitom a szakbizottsági ülésünket. Íme újra kezdődik a tanév. Nagy örömmel találkozom ismételten önökkel, gondolom és remélem, hogy kiválóan töltötték a nyarat, és hát főként az alapján ítélem ezt így meg, hogy látok itt mosolygós, színes arcokat, és úgy gondolom, hogy egy nagyon ösztönző év előtt vagyunk, ugyanis a 2017-es költségvetési évet kell, hogy előkészítsük, és ezen kívül pedig a 16-os évet is ugye, még vizsgáljuk, és hát várunk egy jelentést is, nevezetesen az Euró övezetnek a költségvetése miből is állhatna? Ez egy olyan kérdés, amelyel már tegnap délután is foglalkoztunk. Úgyhogy, mint mondottam, nagyon örülök, hogy ismételten találkozhatunk, és hát ismerik a napi rendtervezetet, néhány módosítót javasolnék, a 6-os és 16-os pontot elhalasztanánk, tehát a 6-os és 16-ost, a 11-es és 12-es pontokat pedig felcseréljük, tehát először a 12-essel kezdjük, és utána a 11-essel folytatjuk. A 13 és 14-es szintén felcseréljük, ami pedig a 20-as napi rendet illet, illeti a költségvetési évnek a 2016-os költségvés évnek a kérdéseit, a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos kérdéseket az utolsó pontra fogjuk halasztani, de már zárt ülés formájában, tehát a 20-asat, amennyiben nincsenek ellenvetések, úgy tekinthetjük, hogy jóváhagyásra került a napirend tervezet. Egyéb bejelentésem nincsen, legfeljebb annyi, hogy az Európai Parlament elnöke arra kért fel, hogy járja, hogy menjek el Palesztinába 18-ától 21-ig júliusban a gázai övezetben, 5 éve járt ott Európai Parlamenti küldöttség legutoljára, és elmentem ezen kívül Cisz Jordániában is beszámoltam erről a misszióról, egy jelentés formájában, amely a honlapunkon hozzáférhető, azért mentem el, nem mint költségvetési elnök a minőség, illetve pontosabban költségvetési elnöki bizottsági státuszummal mentem el, az elnökünk erre kért fel, így menjek el Palesztinában. Aztán 15-én és, 10, és 30-án júniusban illetve hát láthatják a különböző korábbi jegyzőkönyveket, a június 15-et, 30-ait, június 4-ét és 12 ét Amennyiben nincsenek észrevétlek, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. A 2017-es évnek a költségvetési felelőse, nem tudom, hogy készen áll-e, mert hogy megadnám neki a szót Geyer úrnak, és aztán pedig Tara úrnak is a későbbiek során, és aztán ugye megvizsgáljuk azt, hogy a különböző ö, szakaszoknak a kérdései hogyan alakulnak. Geyer úr! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kedves szavakat csatlakozom ehhez. A kollégák remélhetőleg kipihenték magukat a nyár folyamán, szükség is van a pihenésre, hiszen a következő fél év ebben az évben nagyon sok erőfeszítést fog majd tőlünk követelni. Nem tudom, hogy a 2017-es költségvetés ehhez tartozik-e, mert eh, a tanács eh, a pozícióját nagy időbeli nyomás alatt kellett, hogy létrehozza. Néhány dolgot eh, úgy csinált, hogy eddig, de néhány dolog megváltozott. Hogyha megnézzük azt, hogy mit csináltak másként, akkor először is meg kell állapítanunk azt, hogy a változások, amelyeket a tanácsa a bizottsági javaslattal szemben tett, azok viszonylagosan visszafogadtak. Olyan dolgokról vitatkoznak, amelyek egy százalékot tesznek ki a költségvetés tekintetében a kifizetéseknél. 1,3 milliárd eurót jelent ez tehát, és felmerül a kérdés, hogy hát milyennek a célja. Hát én ezt a kérdést tettem fel magamnak, amikor a tanács álláspontját elolvastam. Ezt a nyári szünet előtt kaptuk meg, és a sajtó nyilatkozatomban is eh, azt mondtam, hogy eh, amit a tanács tesz, az a válság leküzdésére szánt eszközök gyengítése, és eh, az állásforolását túlságosan prioritásként kezelte. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy Európa nagy dolgokkal foglalkozzon, és minden intézmény a foglalkoztatást, a növekedést szorgalmazza, akkor helyes az, hogyha az EU költségvetésének eszközeit a lehető legnagyobb mértékben erre használják fel, és a tanács a prioritásaiban is ezt írta le, viszont az egyá kategóriában a bizottsági elképzeléseket csökkentette. A, az Európai Unió intézményei egyetetlenek abban is, hogy a migrációs válság megoldás, amely már két év óta intenzíven foglalkoztat bennünket, ez is mindenképpen eh, prioritást kell, hogy eh, élvezzen. A tanács nem a hármas eh, kategóriát csökkentette, ezt én értem is. Hiszen itt vannak azok az eszközök, amelyek az EU belpolitikájához tartozik, viszont a négyes fejezet eszközeit csökkentette, pedig itt van szó a, a menekülterület okairól. Itt olyan eszközök vannak, amelyek a külpolitikát, a szomszédsági politikát és Törökországgal kapcsolatosan a csatlakozás segítő eszközöket érinti, és a bizottság megközelítése más volt, meg kell vizsgálni azt is, mit lehet tenni azzal a második résszel, amit majd a törökországinak szánunk a menekültválság kezelésére. A külpolitikai szakbizottság, a fejlesztési szakbizottság beli kollégák bizonyára erről még szólni fognak. Igazából tehát kevés pénz körül zajlik a harc. Ha a tanács képviselőivel beszélünk, akkor arra is kapunk utalásokat, hogy a tanácson belül milyenek voltak az erőhelyzetek, és ez sem meglepő de fontos az elemzés szempontjából az, hogy a nettó befizetők azok, akik a, ma, a ma, marginhoz, a máshoz ragaszkodnak. Kedves kollégák, ez az én politikai elemzésem szerint azt jelenti, hogy össze is omlik a tanács nyilatkozatait. Nem a marzsokról van szó, van egy válság, amelynek megoldására egy milliárd eurót akarunk elkülöníteni, hát milyen fajta válság ez? Másrésztről arról van szó, hogy a nettó befizetők egy kicsit több pénzt akarnak megspórolni, mint ahogy azt az Európai Bizottság előre tervezte, és hogyha a megtakarításokat visszaszámolom az egyes nemzeti költségvetésekre. Igazából itt filérekről van szó. Nem arról van szó, hogy igazi tartalékot szeretnének létrehozni. A tanács azon érvelése, hogy előre nem látható dolgokra kívánnak tartalékot létrehozni, nos, ez nem igazán helytálló hogyha ezt részletben megvizsgáljuk, akkor azt is el kell mondjuk, hogy és itt őszinte leszek, a költségvetést nem akarják visszaszorítani. Összességében nagyobb ez a költségvetés, mint a 2016-os, Igazából a bizottság által eszközött emeléseket nem akarják teljes mértékben elismerni, egy kivétellel, ha jól emlékszem, ez pedig a négyes fejezet, ez a külpolitika. Itt eh, a 2016-os eh, szint alá mennek, és eh, ez pontosan a rossz érvelés mutatja, vannak prioritások, amelyeket végre akarnak hajtani, és, de viszont akarnak egy mást is létrehozni. Tehát nem lehet egyszerre, ahogy mi németül ezt mondjuk, a tehenet megfejni is, meg levágni is. Tehát megpróbálnak valamit nyerni, hogy teljesítsék a politikai prioritásaikat, viszont másrészt pedig kevesebbet is szeretnének kiadni. Így néz ki tehát a munkadokumentum, amelyet az elmúlt hetekben előkészítettem, és ezeket majd el fogom önöknek küldeni, ebben elemzem a tanács álláspontját. Hogyha megnézzük a politikai következményeit mindennek, akkor láthatjuk, hogy milyen javaslatokat teszünk, akkor látha- nem meglepő az, hogy azt fogom javasolni, és eh, ezt korábban is így tettük, hogy az Európai Bizottság költségvetési tervezetét eh, eh, támogatjuk. Az 1A fejezetben azt fogom javasolni, hogy a marzsot használjuk ki teljes mértékben, a növekedésre, munkahelyteremtésre szánt eszközöket teljes mértékben támogatni kell, a kontingencia marzsokat is ki kell használni arra, hogy eh, a tanács és a bizottság által meghatározott eh, célokat eh, az FC-ből támogatni lehessen. Van még egy pont, amely, hát nem tudom, de beszélek erről, ezt vagy meg tudjuk egymással közösen vitatni, vagy nagyon nagy vita lesz ebből. Van egy kísérleti tevékenység, amit javasoltak, de már most is támogatják az Európai Parlament részéről, de itt igazából egy német-francia kormány meglapodásról van szó. Ez egy kísérleti tevékenység, mégpedig az, hogy ezt elkezdjék a költségvetésben, ez az európai Fegyverkezési iparág együttműködését használná ki, és középtávon és egy két számú milliós, 90 milliós eurós támogatást tenne szükségesé. Hogyha megnézem ezt a kísérleti tevékenységet, ez az 1A kategóriában van, de ha megnézem viszont ennek a mértékét, annak alapján, amit az Európai Parlament javasolt, akkor három kérdést tudok feltenni. Az első kérdés az az, hogy az Európai Unió minden testületében a e, tanácsban arról beszélni, hogy lehessen erősíteni a közös védelmi és biztonsági e, politikát, és tényleg arra van a szükség ebben az évben Európának, hogy a a fegyverkezési iparágat erősítsük. Hát erről lehet vitázni. Az én politikai véleményem erről az az, hogy én nem hiszek ebben, de én teljes mértékben hajlok a kompromisszumot teljes mértékben. A komolyabb kérdés az az, hogyha lesz egy politikai megállapodás arról, hogy a védelmi és biztonsági politika egy olyan csavar lesz majd, amely az európai cselekvőképességet, az európai válságot eh, majd megoldja, és arra jutnak, hogy igen, ezt akarjuk, akkor a költségvetési szakemberként azt kell feltenni azt a kérdést, hogy hogyan fogjuk ezt finanszírozni, és nem meglepő az, hogy eh, hogyan finanszírozzuk ezt ennél a kérdéssel. Nem vagyok eh, arra hajlandó, hogy azt kövessem, amit eddig hallottam, mert egyetértünk abban, hogy a költségvetés már ma is nem képes az Európai Unió politikai célkitűzéseit megfelelő módon finanszírozni. És kedves kollégák, ebben a helyzetben egy újabb politikai cél egy újabb politikai megállapodás, egy olyan újabb politikai kezdeményezés jön még. 2009 óta vagyok az Európai Parlament képviselője, de az első kérdés, amit feltettem, az az volt, hogy a tanács, ha a bizottságnak egy új feladatot ad, akkor kap-e erre több eszközt is az Európai Bizottságot? Hát nem emlékszek arra, hogy kaptam erre választ és eh, az informális tárgyalásaim során, amikor beszéltünk erről a témáról, akkor azt mondtam, hogy oké, okay, csináljátok ezt, de a közös eh, biztonság és véleménypolitikára van egy eh, pénzügyi eszköz, amivel ezt támogatják, ez a költségvetésen kívül van, és nem vagyok arra hajlandó, hogy ezzel az új tevékenységgel, hogy ezt a tevékenységet, amely megkezdi ezt az egészet, vagyis ennek még lesznek tovább mutató politikai következményei. Nos, én nem vagyok jelenleg halandó arra, hogy egy ilyen politikai kedvezményezést még pluszban egy már úgyis túlterhelt költségvetésből finanszírozzak. Hogyha már ilyen költségvetési mértékekről beszélünk, akkor ez még kezelhető. Az 1A kategóriában a kísérleti projekteket esetleg el lehetne meszelni, viszont akkor nem tudjuk e, e, e, ezeket egyáltalán talpra ezt akarjuk, ezt akarjuk, mert egy olyan politikai helyzetben vagyunk, ahol a középtávú pénzügyi tervvel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy tagállamok, hogyha akarjátok azt, hogy szorosabb legyen az együttműködés a biztonsági politika területén. Azt akarjátok, hogy erősítsük az európai fegyveriparágat, persze hallhatjuk itt a különböző ipari érveket, de elmondhatom, hogy ez, ez a költségvetés nem képes teljesíteni azt, amit ti szeretnétek, és azt is el lehetne mondani, hogy legyünk óvatosak, és igazából tényleg komolyan vehető védelmi politikai intézkedéseket nem lehet ezzel a költségvetéssel finanszírozni. Azt is elmondhatjuk, hogy tárgyalni akarunk a tagállamokkal arról, hogy hogyan fogjuk majd a jövőben ezt intézni. Ha ezt tesszük azonban, kollégák, én attól tartok, hogy olyan ajtót fogunk így megnyitni, amelyet soha többé nem tudunk becsukni és az eszközök finanszírozására nem kapja meg a megfelelő eszköz, pénze, pénzeket. Hogyha a tanács majd arra jut, hogy a politikai eszközeit jobban ki akarja használni, amelyek már is benne vannak a védelmi biztonsági politikában, akkor az nekem megfelelő lesz. Az 1B kategóriával, rubrikával kapcsolatban én megértem azt, hogy önök közül sokan megijedtek akkor, amikor a bizottság adatait, számait meglátták. A regionális politikában a költségvetés a 2016-os költségvetéssel szemben egy negyedével csökken, az eléggé kemény dió. Viszont elemeznünk kell ezeket a számokat, és ennek során egy dolgot kell szem előtt tartani. Máshol van a felelősség, nem Brüsszelben. Egy olyan helyzet van, amikor sok tagállam még nem tudott operatív programokat felállítani, elküldeni Brüsszelnek, a regionális politika területén, kollégák, hogyha az operatív programokat nem lehet jóvá hagyni, akkor kevés értelme van pénzt elkölteni ilyen programokra. Ez azt jelenti, hogy nem vesznek el pénzt a nemzeti politikokból, amelyek a középtávú pénzügyi keretben benne vannak. Ezeket megkapják a tagállamok, de ezeket el lehet úgy kell elkölteni, hogy legyenek operatív programok, amelyek a politikai megállapodásoknak, illetve a szabályoknak megfelelnek. Ennek tudatában azt kérem, hogy azok, akiknek gondjaik vannak ezekkel a számokkal, az otthoni kormányaikkal tárgyaljanak, hogy hogyan lehetne az operatív programokat az adott országokban, amelyeket már elfogadtak, a bizottságban, mert én tudom a bizottsági tisztviselőkkel folytatott beszélgetéseimből, hogy ők aggódnak amiatt, hogy nem tudják elfogadni ezeket az operatív programokat. Nem elfogadhatóak ezek az operatív programok. A politikai fantáziájuk eléggé messze menő, és tudjuk, hogy mi lesz majd a következő középtávú pénzügyi kerettel, de a következő milyen keretben 2020-tól kezdve tudhatjuk, hogy milyen lesz majd a vita a tagállamokkal, hogyha a tagállamok nem képesek hosszú időn át a regionális politika területén elfogadható operatív programokat beküldeni Brüsszelnek. Ez lesz a jelenleg általunk ismert regionális politika vége lesz, és én ezt nem szeretném. Ez azt is jelenti, hogy nem az a célunk most, hogy a költvetési számokon változtassunk, ugyanis én nem vagyok annyira bölcs, hogy azt mondjam most, hogy több pénzt adunk a költségvetésre, hogyha a bizottság azt mondja, hogy tudják, hogy 2017-ben hogyan használják fel ezeket a pénzeket, mert nem elegendőek az operatív programok jelenleg. A költségvetési szempontból én ezt nem tartom túlzottan okosnak. Tartalmilag is aggódok a regionális politika miatt, de ez a, ezt a vitát máshol kell lefolytatnunk, és nem ezen költségvetési tárgyalás során, mert ez egy szimbólum lenne, és nem csak egy szimbólum lenne, hanem ez költségvetési szempontból egy nagyon súlyos szimbólum lenne. A tanács által eszközölt csökkentés nem megalapozott, a bizottság az 1B kategóriát nagyon jól e, elemezte a meglévő operatív programok alapján, amelyeket finanszírozni lehet, és ezért azt javaslom, hogy ezt a területet hagyjuk meg így a költségvetési tervezetben az 1B rubrika, a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezés, az Európai Bizottság, és majd Préda urat is megkérdezhetjük erről, hogy van-e itt valamilyen fajta konkrét időpont. Az Európai Bizottság a közeljövőben az európai fiatalokra vonatkozó kezdeményezés áttekintését majd elküldi, struktúrákat hoztak létre az eszköz beindult. Úgy gondolom, hogy Olaszországban abszolút pozitív eredményeket tudtak elérni, vagyis az azt jelenti, hogy a politikai érvelés az elmúlt évben Fernándes tárgyalásai során helyes volt, mert akarták vizsgálni azt, hogy ez a fiatalokra vonatkozó garancia hogyan működik, és azt láthatjuk, ez pozitív eredményt hozott. Talán Préda úr felvilágosíthat majd minket, hogy mire számíthatunk ezzel kapcsolatban, de a meggyőződésem az, hogy Hogyha a bizottsági értékelést mi pozitívan értékeljük, akkor a kérdés az, hogy a költségvetésben ez hogyan fog tükröződni, hogyan lesz erre megfelelő eszközünk. És hogyha a tanács maga is a saját prioritásaiban, a növekedésben és foglalkoztatásban hisz, akkor nehéz lesz ennek ellentmondani. A kettes fejez, a kettes fejezettel kapcsolatban a költségvetési tervezetre még visszatérnék, és elmondanám, hogy ami a a alapot illeti, ami a mezőgazdasági módosítást illeti, októberben lehet ezzel számolni, de már most kaptunk néhány információt a bizottságtól, amely alapján egy kicsit előre tudunk tervezni. Hármas fejezet. Ez az a fejezet, amely a legkevésbé izgatta a tanácsot. Itt rendkívül alacsony a marzs, hogyha a kulturális programok, a csereprogramok, a Kreatív Európa területén bármilyen megszorításokat javasolnak, hát az engem eléggé érzékenyen érintett, hogy a saját maga, a tanács a maga által meghatározott prioritásainak fényében miket javasolt. A negyedik fejezetről is már beszéltünk, a tartalék alapot kellene kihasználni arra, hogy aztán majd a részletes tárgyalásokban meglátjuk, hogyan érjük el a céljainkat, tehát a tartalék alapot kellene azért felhasználni, hogy elérhessük a céljainkat. Én nem javasolnám, hogy a törökországi eszköz fényében így járjunk el, de a fejlesztési politikai célokat, az Európai Unió, fejlesztés politikai céljait hát gyakorlatilag feladnánk, vagy komolyan csökkentenénk ezen nagyon fontos, de egyedüli eszköz céljából. Én azt gondolom, hogy egy problémát lehet, hogy meg tudunk oldani, de azzal aztán további problémákat hoznánk létre. Most pedig zárásként visszatérnék a négyes fejezetre vonatkozó költségvetés módosító javaslatokra, mi szerint a vállalást és a kifizetések szintjét egy szintre kellene hozni. A rövid elemzésem nem is annyira rövid, hogyha megnézem, hogy a tanács mit javasol. Nos, hát ezek az első gondolataim arra vonatkozóan, hogy a 2017-es költségvetést hogyan kellene meghatároznunk, most pedig nagy érdeklődéssel várom a reakciókat. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur général. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Megnyitám a vitát. Talán még mielőtt Tara úrnak illetve a bizottság tagjának megadnak azt, a többi szekciót is hallgassuk meg Taran úrnak az előadásában. Taran úr, öné a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Nem lesz ennyire hosszú az én elemzésem, ugyanis sokkal kevesebb összegről jelentek én, mint Gájer úr úgyhogy négy észrevételem lenne a fő kérdésekről. Láttam, hogy a tanácsot az aggasztja, hogy az Európai Parlament nem tartja be az 5%-os szemezeti csökkentési célt. Szászóli alelnöktől villant úrtól és a főtitkár, úr, főtitkár úrtól is azt hallottuk, hogy valójában ez nem lesz probléma, és erről engem is meggyőztek. Ami a régiók bizottságának és az EGSB-vel kapcsolatos terveket illeti, úgy tűnik, hogy Velle főtitkár úr biztosított, biztosította a bizottságokat arról, hogy a korábbi megállapodásokat tiszteletben fogják tartani. Mm, ennek ellenére szeretném megismételni, hogy én úgy gondolom, hogy idővel ezen bizottságok és az Európai Parlament együttműködhetnek majd, és így teljes mértékben megoszthatják a back-office feladatokat és ezért ez a kötélhúzás megoldódik ezen nyolc fővel kapcsolatban. Az Európai Bírósággal lehet, hogy problémánk lesz, ugyanis a tanács megszorításai itt rendkívül komolyak. Ha itt egyetértenek velem a kollégák, akkor korrigálni kellene a megközelítésüket. Egyszerűen nevetséges az, hogy a tanács az Európai Bírósági költségeket bírálja, miközben minnyáján emlékszünk arra, hogy az Európai Bíróság 7 vagy 12 további bírót kért, aztán a tanács döntött úgy, hogy minden egyes tagállamnak egy hely legyen csak, úgyhogy szerintem egyszerűen kínos ez a mostani helyzet. Az utolsó téma, amelyről tárgyalnunk kell, az az, hogy az AFED-beli kiváló kollégáink, és biztos vagyok abban, hogy a brit újságírók nehézsúlyú politikusnak hívnák őket, Elmar Brockról és Verhofstadtról beszélek. Nos, ők azt javasolják, hogy komoly tartalékokat képezzenek az EKS költségvetésében. Annak ellenére, hogy értem a logikájukat, azt gondolom, hogy itt a Költségvetési Szakbizottságban azon kell lennünk, hogy olyan javaslatot találjunk, amely minden fél minden érintett fél számára elfogadható. Ezt akartam most elmondani azért, hogy kiemeljem a lehetséges problémákat. Egyrészt, ami a parlament végső álláspontjának kidolgozását illeti, másrészt pedig, ami a tárgyalásokat illeti. és meglátjuk, hogy mi történik majd a három oldalú egyeztetésen. Köszönöm. Hello. Köszönöm szépen, Tara úr. Most pedig Marisen úrnak adom meg a szót. Uh, chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne néhány észrevételem a 2017-es költségvetési tervezette kapcsolatban. Amikor a bizottság javaslatát megláttuk, akkor azt láthattuk, hogy egy rendkívül szoros költségvetésről van szó nagyon nehéz körülmények között. Egyrészt tovább ö, kell folytatni a hagyományos európai politikák finanszírozását, amelyeknek célja a munkahelyteremtés és a fenntartható fejlődés, miközben természetesen a nagyon fontos és sürgős menekült válságra is megoldást kell találnunk. Úgyhogy azt érthettük, hogy szoros költségvetési keretek között kell dolgoznunk, de közben, hogy a tanács mit tesz a júliusi javaslataival, azt már kevésbé értettük. Különösen, hogyha megnézzük az egy A fejezetben javasolt csökkentéseket, ezek nem tükrözik azon prioritásokat, amelyekről az MFF elején megállapodtunk, mi szerint a költségvetést munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedés támogatására kell felhasználni. Ezen túlmenően a költségvetésre hat természetesen az is, hogy az EFSZ-t létrehozták, és természetesen mi vállaltuk, hogy bizonyos megszorításoknak megfelelünk, ezt már többször elmondtuk korábban. Ami az 1B fejezetet illeti. A főelőadónk már elmondta, hogy amikor a tervezetről beszéltünk, akkor több mint 20%-os megszorításról van szó az 1B fejezetben a kifizetési előírásokkal. kapcsolatban. Ez számunkra aggasztó. A bizottságtól további pontosítást várunk, és holnap várjuk az ezzel kapcsolatos információkat, ugyanis Ma egyetemen olyan helyzetben vagyunk, ahol a rendes kifizetési szükségletek a korábbi MFF-fel kapcsolatban ismeretesek, de a úgy gondoljuk, hogy az operatív programokkal kapcsolatos kifizetések a jövő év folyamán fel fognak gyorsulni, és több pénzre lesz szükség a kifizetéseknél. Ezért tehát egyértelműen pontosabban kell felmérni a bizottságnak ezen igényeket és természetesen egyelőre a jövőbeni kiadásokat a tagállam által meghatározott becslésekre alapítják a bizottságnál. A kockázat az, hogy kifizetési backlog fog megint kialakulni, és hogyha nem tudjuk kifizetni a számlákat az EU-nál, az egyértelműen azt jelenti, hogy az Európai Unió hitelét alá. Ami az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést illeti, erről is beszélt már a főelőadónk. Nos, itt a parlamentnek az MFF felülvizsgálatáról szóló állásfoglalásához képest kell konzekvensnek lennünk, miszerint még továbbra is nagyon komoly ez a probléma, nagyon magas a fiatalok munkanélkülisége, és ezért az ezzel kapcsolatos kezdeményezést az MFF végig fenn kell tartani. Ha már az MFF-ről beszélek, egyértelmű az, hogy minden, amely a parlament által Olbricht és Tomá jelentésbe bekerült, minden, ami ott politikai prioritáskor megfogalmazódott, nos, ezt tükröznünk kell az Európai Unió költségvetésében is 2017-re vonatkozóan. Ami a második fejezetet illeti, egyértelmű az, hogy a tanács által javasolt megszorításokat vissza kell fordítanunk, és az korábbi szintre kell visszavinnünk ezen fejezetet. Ami a tejcsomagot illeti, amelyet a bizottság és Hogan biztos úr a múlt héten javasolt, ez egy 500 millió eurós csomag, én ezt támogatom, de természetesen látnunk kell a bizottságnál, és talán Préda úr is elmondhatja, hogy konkrétan milyen költségvetési kihatása lesz ennek 2017-re. A hármas fejezettel kapcsolatban a plafon túlságosan alacsony. Ezt tudnunk kell, és ezt az MFF felővizsgálatával kapcsolatos jelentésben is leírtuk. Természetesen ez egy olyan kérdés, amelyről az MFF felülvizsgálata során kell majd még tárgyalnunk. Ennyit akartam most elmondani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Manka úr a szó. Ďakujem, pán predseda. E, súhlasím s tým e, návrhmi a analýzou, ktorú... Köszönöm szépen. Egyetértek Geyer kolléga elemzésével a tanács csökkentései 2017-re nem annyira jelentősek, mint korábban, ez mindenképpen pozitívan értékelendő. Viszont vannak olyan csökkentések, amelyek negatívan hatnak ki a mi saját stratégiai céljainkra, például a 2020-as európai célokra, amelyeket mi, a bizottság és a tanács együttesen állapítottunk meg. a 2020-as, a Horizon 2020, ez is kihat a foglalkoztatásra. Hogyha a tanács a kulcs prioritásaink finanszírozását eh, csökkenti, akkor hogy fogjuk ezeket elérni? Gondolok itt a munkahelyteremtésre, illetve a növekedésre. Jó példát jelenthet a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó projekt a múlt évben, már azt mondták bizonyos tagállamok, hogy ez a program nagy hatással járt. A program befejezése után a fiatalok nagy része továbbra is foglalkoztat maradt, tehát ez mindenképpen hatással járt. Tudtuk, hogy ez egy csúcsprojekt, egy jó minőségű projekt, nagyon sok tagállam értékelte már ezt a projektet, viszont ezt az értékelést nem kaptuk meg. Jó példa ez arra, hogy nem igazán jártunk el jó menedzserekként. Tehát ott, ahol a pénzek eredményt mutattak, ezeket kellett volna megtartani. A jelentés tevő Tarand úr említette céljainkat. Az intézményeknél 5 ot vagy csökkenteni az alkalmazottak számát. Felmerül eh, a kérdés, hogyha az intézmények eh, csökkentik eh, a foglalkoztatottak számát, például a tolmácsok számát, viszont hívnak külsős tolmácsokat, hogy működőképesek legyünk, akkor miről van itt szó? Itt eh, kisebb a biztonság, hogyha külsős tolmácsokat alkalmazunk. Ehhez honnan vesszük akkor a pénzt? Honnan finanszírozzuk a külsőleg eh, bevont tolmácsokat? Ma A transferek kérdéséről beszélni fogunk majd még zárt körülön. Ott is majd eh, hozzá fogok szólni a témához. Itt van például az épületek biztonsága, az épületek finanszírozása. Hirtelen mindig megjelenik majd pénz, amit felhasználhatunk. Ezért azt kell mondjuk, és ezt már korábban is elmondtuk, hogy eh, a 2016-os költségvetést, amikor jóvá hagytuk, ott az volt az előrejelzés, hogy az inflációs ráta kisebb lesz, és nagyobb koeficienseket építettek bele, és azt mondták, hogy sok pénzt takarítottunk meg, mert ezek az együtthatók ilyen nagyok voltak. De a 2017-es költségvetésnél vagyunk most, és most azt kell mondjuk, hogy ezt a már felfújt energia árakat nem fogjuk indexálni, ezzel kicsit azért túloztunk már tavaly is, tehát nem folytassuk ezt az utat tovább. Utolsó három mondatom. Az állásrólásunkban azt engedélyeztük, hogy az Európai Parlament, az Európai Parlament költségvetését öt évente egyszer nem indexálással képzi, hanem igazi szükséglet alapján. Tehát mondjuk azt, hogy 2018 az egyik olyan év, amikor egy igazi költségvetésünk lesz, amely az igazi információk, amely az igazi információkra épít. I would like to thank also the rapporteur for a very sincere presentation. Köszönöm elnök úr. Köszönöm ezen nagyon őszinte bemutatót. Közben be kell, hogy valljam, hogy az a benyomásom, hogy feladjuk a követeléseinket, amit a tanács elmond, az ő prioritásai és a megszorításai. Erről beszélünk, közben a bizottságra megfeledkezünk. Eredetileg megszorításokat tartalmazott a bizottság javaslata, új prioritások nem voltak. Mint hogyha megfeledkeznénk a Brexitről és arról, hogy a költségvetési vitát a Brexit népszavazása miatt halasztottuk. Tehát vannak-e új prioritásaink? Én erről szeretnék beszélni. Én ezeket nem látom. Nem látom az EU prioritásait, nem látom a parlament prioritásait. Konkrét a vitát szeretnék arról, hogy mit akarunk elérni a költségvetéssel. Mert minden évben beszélünk a költségvetésről, ahogy Manka úr is mondta, kisebb kiigazítások vannak, utána ö, szavazunk róla, aztán nem látjuk az eredményét. És gondolom, hogy önök is ugyanígy éreznek. A választóközeteinkben sok mindenkivel beszélünk erről, és az emberek azt kérdezik tőlünk, hogy hova megy a pénz? Mi lesz ezzel a pénzzel? Mi ennek a konkrét eredménye? És azt gondolom, hogy ilyen konkrét eredményekről kell beszélni. Mert persze, persze vannak költségvetési tételek, amelyek nagyon hosszúak, és nagyon sok minden van ebben, sok részlete van, de azt gondolom, hogy az embereknek komoly elvárásaik vannak irányunkban, és közben, hogyha azt látjuk, hogy a bizottság mit csinál, hogy zárt ajtók mögött tárgyal, hogy az európai költségvetést kiszervezi, externalizálja, Hát nem tudom, hogy a bizottság tudja-e azt, hogy a tanács mit csinál. Tehát mindenképpen nyomon kell követnünk mindent, ami a költségvetésben megjelenik. Az ifjúsági kezdeményezést, azt, hogy konkrétan milyen eredményei vannak ennek, és közben lenne egy kérdésem is az előkészítő cselekvésekkel kapcsolatban, mivel a főelődő is beszélt erről. Nem látjuk ezen előkészítő programoknak az eredményét. Az elmúlt három évben több ilyen kezdeményezésemet elfogadták, de ebből még semmi sem történt meg. Itt szavazunk róluk, közben a valóságban semmi sem történik. A költségvetést módosítjuk, közben semmi sem történik, mert a bizottság ellenőrzi, hogy mi az, amit végre akarnak hajtani, és mi az, amit nem, és azt hogyan akarják megtenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az idei költségvetési vita rendkívül fontos az emberek azt várják, hogy tágabb körben beszéljünk a költségvetésről. De a mi szakbizottságunkban szeretném, hogy komoly vita alakuljon ki az egyes oldalok között, és ebből láthatnák az emberek, hogy mi tényleg küzdünk is valamiért. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jobb oldal, a bal oldal és a központot hallgassuk meg. Szonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani kollégáknak, a főjelentés tevőnek, Geyer úrnak, aki nagyon részletes elemzést fogalmazott meg, osztom a véleményi, de ezen kívül még megosztanám önökkel a még mélyrehatóbb aggodalmat is. Aggodalmamat is, mert hogy ugye hallottuk Negresz úrnak a hozzászólását, de a brit szavazás ellen, a fokozatos és folyamatos válságok ellenére azt látjuk a költségvetés terén, de nem csak a költségvetés terén, tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag ö, megtagadjuk a valóságot. A tanácsnak a hozzáállása a dolgokhoz megtagadja a valóságot. Úgy gondolom, hogy végül is. Ott tartunk, hogy új elvárások születnek, új kiadásokra vonatkozó elvárások, új ö, bevételekre vonatkozóan, és gyakorlatilag innét átcsoportosítunk oda, onnét pedig ide, és hát egyáltalán nem teszünk eleget annak az elvárásoknak, amelyeket a válság, az uniós válság idézett elő. Ezen általános bevezetés után néhány konkrétabb észrevételem is lenne az 1A fejezettel kapcsolatosan. Tény és való, hogy a bálásoknak a visszautasítása elvárható tőlünk, mert hát itt is mondom, a valóságot tagadja meg a költségvetési tervezet. És aztán ott van a védelemnek a kérdése. Erről szó esett tegnap, és itt az érdemi dolgokat kell, hogy megvilágítsuk az adott pillanatban. De úgy gondolom, hogy emlékeztetnünk kell arra, hogy a parlament megfogalmazott elveket nagyon világosan tette ezt, akkor, amikor szavazott az MFF-nek a revidiálásáról júniusban, és azt mondottuk, hogy új kiadásokra nem keríthetünk sort, anélkül, hogy újabb bevételekre tennénk szert, vagy pedig pontosan pántlikázni kell azokat az átirányításokat, amelyek forrásul szolgálnak az különböző kiadásokra. Ezek alapelvek, ezeken ezekből engedni nem lehetséges. A teljes elszámolthatóság költségvetés szempontból, a felelősségvállalás költségvetés szempontból, szempontból mindenképpen olyan elvárás, amelyet a tanácsnak tartania kell. Aztán az ifjúsági programmal kapcsolatosan hadd fejezzem ki a mélységes felháborodásomat. Nos, abból indulunk ki, hogy Ugye van lehetőség arra, hogy megnyírpáljanak itt vagy ott kezdeményezéseket, mindaddig, ameddig a bizottság nem végezte el az elérté, a kiértékelést. Úgy vélem, hogy ez messze menően vitatható. Nem, ö, itt tulajdonképpen anélkül, hogy jó lett-e az, amit megvalósítottunk, vagy sem, értékelés nélkül már történik, már mennek a megnyírbálások, ez az elv úgy vélem, hogy teljes mértékben vitatható. Ezen kívül Kérdés. Mitre vár az Európai Bizottság a tekintetben, hogy elvégezze a kiértékeléseket? Ugye nagyon egyszerű dolog kitolni időben az értékeléseket, és ez ürügyül szolgálhat ahhoz, hogy a költségvetést megnyírbálják. Én pedig azt mondom, hogy elég, elég, elég, ezt mondom a bizottságnak, tessék elvégezni az értékelést, erre várunk, erre számítunk az egy b fejezet. Én itt sokkal, de sokkal szigorúbban fogalmaznék, mint ilyen. Úgy gondolom, hogy erre a szigorúságra azért van szükség, mert a kohéziós politikával kapcsolatosan a felelősség úgy tűnik, hogy ezen eljárás szerint csak a tagállamokat terheli. Miért? Hogyha mondjuk gond van egyik operatív program végrehajtásában, akkor rendben, de vitassuk meg. Vitassuk meg, nézzük meg, hogy mi okoz gondot, akkor akár üljünk le az Európai Bizottsággal, és lehet, hogy meg lehet oldani ezeket a kérdéseket, de vigyázzat. Hát három év után még mindig ott tartunk, hogy egy zsák utcába kerültünk. Nem tudunk előrelépni. Ez vajon nem kedveze az Európai Bizottságnak? Mert hát gyakorlatilag így módon kevesebbet kell kiadni, kevesebb a költekezés, és akár tulajdonképpen más fejezetre lehet átcsoportosítani. Nem akarok én itt általános gyanakvás előidézni, de mégis azt mondom, hogy ezen kérdéseket meg kell vitatni, ha bármilyen végrehajtási probléma van, akkor azt tárgyaljuk meg, és úgy gondolom, hogy kettős felelősség viselése van szükség. Mert hogy a társfinanszírozás úgy gondolom, hogy gondot okoz a tagállami források szempontjából is. Tehát a kohéziós politikák igényli, azt igénylik, hogy a társfinanszírozás keretében a tagállamok is kivegyék a részüket a dologból. És nem tudom, hogy gond van-e itt, de ha igen, akkor mindenképpen vizsgáljuk ezt meg. Ahhoz, hogy a dolgok jól működjenek, ahhoz a két félnek a fellépésére van szükség. A Szeszírián sokkal jobban a regionális politika, úgy gondolom, hogy az igazi ö, politikája, az első beruházási politikája az Európai Uniónak, és hogyha gond van a beruházásokkal, akkor maga az egész európai fejlődés kérdőjelezedik meg ezen aggodalmaimat szerettem volna megosztani önökkel. Köszönöm szépen, Szerma Mauri a szó. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, néhány szót szeretnék szólni arról, hogy összességében hogy is állunk. Először is a két jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani. Tarandulnak és Geyer úrnak. Az első pont az az, hogy nagyon kivételes időket élünk, és itt kivételes intézkedésekre van szükség. Viszont ebből nem látunk semmit itt, ebben a tanácsi állásfoglalásban. Hát egy lábbal már a szakadékban állunk, a tagállamok még mindig nem hallják a vészharangokat. Ez eléggé aggasztó, és nagyon is sajnálatos. Második pontom. A prioritások. Én támogatom a prioritásokat, szeretnék több prioritást látni az Európai Unió költségvetésében. Egyetelmű számunkra az, hogy mi ez, a növekedés és a munkahelyteremtés, kutatás, fejlesztés, ez hajtja a növekedést és a munkahelyteremtést a migráció olyan kérdés, amelyel szembe kell néznünk. Harmadik pont, és szeretném ezt kiemelni, mert én vagyok az egyetlen hangtalán, sőt egy, nem értek egyet e, ebben az előttem szólókkal. A harmadik pont a védelmi politika. Ez nem túlságosan produktív, nem hoz sok értéket, de erre vissza kell majd térnünk. Emlékezzenek arra, hogy én ezt elmondtam 2016. augusztusában. Örömmel látnánk valamit ebből a tanácsi álláspontból, akkor is ez egy kis kezdet, négyes pont. Egyetértek Gájer úrral, a jelentéstevővel abban, hogy sajnálatos az, hogy a tanács szisztematikusan csökkenti a bizottság által javasolt költségvetési tervezetet. Igazából ez bizonyítja azt, hogy a tagállamok továbbra is tagadásban élnek nem néznek szembe azzal a tényel, hogy teljes mértékű válság tarol Európában. Szerintem erre a megoldás a több Európa, és nem csak egy kicsit több Európa, hanem egy sokkal-sokkal több Európa. Ez az, amit nekünk le kell szögeznünk a költségvetésben, mert a költségvetés tükrözi, a költségvetés a tükre mindennek, amit teszünk. Európa nem igazán látja a problémákat, nekünk kell felkelteni Európát, nekünk kell felébreszteni Európát. Köszönöm szépen, Fernández úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a följelentés tevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is azon célok vezérelnek mindannyiunkat, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 2017 a negyedik éve az MFF-nek, ugye 2014, 15, 16, 17, 10, 16, 17, ez a négy év öleli fel az MFF-et eddig, és most már ott kellene négy év után, hogy tartsunk, hogy teljes gőzzel haladunk előre. Ez teljesen nyilvánvaló véleményem szerint. Aztán van egy másik dolog, amely mindig a szemünk előtt lepeg, de nevezetesen, hogy az EU-nak a költségvetése egy százaléket képviseli a GDP-nek, pontosabban a GNI-nak, tehát a bruttó nemzeti jövedelemnek az uniós szinten ott vannak a kifizetési előírásatok az Európai Bizottság részéről, viszont a tanács csak a kiadásokra figyel, nevezetesen nem érdekli, hogy milyen fajta vállalások történtek. A negyedik évről van szó, tehát az MFF-ben, és 89 százaléka a nettó, a, a bruttó nemzeti jövedelemnek, ugye ez, ami most már szóban van, 10 milliárd ni tesz ki a költségvetést idén, a tanács pedig nagyon boldog, nagyon boldog, és megtette az nyírbálásai, de hát ezek minimális nyírbálások, és 0,89-es 9 tizedi terjed most a költségvetés a tanácsi javaslatban, a GNI-ban. A tanácsnak a javaslata az, hogy szembesüljünk a kihívásokkal, tehát 0,89 a GNI-nak, amely a rendelkezésükre áll a kihívások kezelésére. A bizottság megfogalmazta a javaslatát, és azt mondja, hogy amennyiben csökken a kifizetéseknek az összege, akkor ez elegendő lesz ahhoz, hogy a kifizetéseket és a kihívásokat teljesítsük. Tehát ezzel szemben, mint mondottam, most nem itt kellene, hogy tartsunk, hanem ott kellene, hogy tartsunk, hogy a teljes gőzzel halad előre az uniós költségvetés. Na most megszületnek a költségvetési módőzítési terve, tervezetek, illetve javaslatok, és hát ezek arra fognak szolgálni, hogy a bizottságot váltálják meg. Ugye a különböző dabokat mindig úgy tekintik az állampolgárok, mint újabb igények a költségvetési kiadások tekintetében, és ezek összenek föltérek testet a elő irányzatok kötelesség vállalásában. Úgy gondolom, hogy előbe kellene mennünk a gondoknak, mert itt nagyon szorítani fog a helyzet. Úgy vélem, hogy nem lehet egy fázis eltolódás a költségvetés és a célkitűzések között és figyelembe kell venni, hogy milyen aggodalmakat fogalmaznak meg az állampolgárok. A foglalkoztatás, a versenyképesség, a KKV-k, a kutatás, az innováció, ezek mind olyan területek, amelyek a kellő hangsúlyt kellene, hogy megkapják a javaslatokban. A kérdés az, hogy a foglalkoztatás hogyan alakul, hogy meg kellő módon megmarad-e prioritásnak a fiatalkori munkadélküliség elleni fellépésre gondolok itt alapvetően a ifjúkori vagy a fiatalsági kezdeményezés úgy gondolom egy kulcs mozanat, és meg kell vizsgálni, hogy az uniónak milyen felelősségei vannak ezen kérdésekben, akkor, amikor a dolgok rosszul működnek. Milyen felelőssége van az uniónak, milyen felelőssége van a tagállamoknak, milyen javaslatokra van szükség, mert egy dolog biztos, nevezetesen az, hogy a foglalkoztatás, illetve a munka nélküliség a fiataloknak a körében továbbra is nagyon eltérő a többi generációhoz képest, és a fiataloknak a munkanélkülisége adott esetben a leghosszabb időtartamú a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a biztonság azok a kérdések, amelyek a leginkább foglalkoztatják az uniós állampolgárokat. Éppen ezért az unió és az intézményei készek kellenek, hogy legyenek hogy védelmezzék az EU-s polgárokat, és a biztonságot kezeljék, és úgy gondolom, hogy sikerül majd egy megoldást találnunk mindenre, még akkor is, hogyha tény és való, az Európai Bizottság megfogalmazta a saját kezdeményezését, ehhez képest fogalmazta meg az álláspontját a tanács, és sokkal inkább ambiciózusabbnak kellene ezen intézményeknek lenni. Dönán úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Jens Gejnek a prezentációját, nagyon világosan fogalmazott, és valóban nagyon ambivalens a tanácsnak az álláspontja. Nagyon sok projektet fogalmaz meg a tanács, de nincsen pénze. És gyakorlatilag ezen összegek, amelyek itt szerepelnek az EU-s költségvetésben, lényegtelenek, súlytalanok az tagállami költségvetési összegekhez képest. Úgy gondolom tehát, hogy ezzel foglalkozni kell, csak úgy, mint a konvergencia kérdésével. Az egyes A fejezettel kapcsolatosan mindenki már beszélt erről, és hát valóban az ifjúkori, a fiataloknak a foglalkoztatása kulcsfontosságú dolog, itt tovább kell haladnunk, előre kell lépnünk, de azzal, hogy kivárjuk az értékeléseket, nem fogjuk megoldani a kérdéseket, nem, már most is tovább kell haladni. Aztán ott van a védelem kérdés. Nagyon lényeges kérdés ez is. Úgy gondolom, hogy feltétlen dolgoznunk kellene tovább ezen a kérdésen, ugyanis ö, gyakorlatilag ugye ö, Franciaország is Angliának, illetve az Egyesült Királyságnak van, van ereje katonai szempontból, de hogyha az Egyesült Királyság kikerül az Unióból, akkor a védelem kérdése igazi gondot fog okozni, egy súlyos gondot, tehát ezt tovább kell gondolnunk. Aztán nagyon mérges vagyok amiatt, hogy a strukturális alapok, a regionális fejlesztések hogyan alakulnak. A strukturális alapok biztosítják a kapcsolatodnak a, a, az igazi érdemi részét az unió és az állampolgárok között. Úgy gondolom, és attól tartok, hogy a jelenlegi strukturális alapoknak a kiutalási rendszere túlságosan bonyolult. Az odaítélés gyakorlatilag elveszi a kedvét a pályázóktól, tehát itt egy alapkérdés merül fel, nevezetesen az, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni az odaítéléseket, sokkal nagyobb bizalommal kellene érni, akkor, amikor különböző projektgazdák jelentkeznek a tagállamok részéről. A projektgazdák természetesen a maguk részéről nem fognak kedvez, kezdeményezést tenni, ile igényéseket beterjeszteni, hogyha ennyire bonyolult a rendszer. És hát nézzük meg azt is, hogy mennyire eltérő a hangsúlya a kifizetéseknek és a kötelezettségvállalásoknak. Hogyha hagyjuk azt, hogy a kettő között hatalmas eltérés legyen, akkor gyakorlatilag elúsznak a pénzek a strukturális alapokból. Áttérek a mezőgazdaságnak a kérdésére, a kettes sorra, és e tekintetben hosszú viták zajlottak a kollégáink körébe, többek között az árak volatilitásával kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan a PAK kapcsán még sok mindent kell megfogalmaznunk, meg kell vizsgálnunk a különböző igényeket, szükségeket, és nem tolerálhatjuk azt, hogy sorozatos válság alakuljanak ki, tehát tovább kell gondolni a kapod. A négyes fejezettel kapcsolatosan ilyen Geyer egyetértve valóban azt mondanám, hogy itt szinte kell hozni a dolgokat, mert hát ez gyakorlatilag az EU-nak a szava hihetőségét fogalmazza meg ez a rész, ez a fejezet, milyen módon tud jelen lenni az Unió, akár a közel-keleten, az, akár az afrikai örvezetben. Ezek a kérdések valóban a stratégiai szerepével foglalkoznak, sajsúlyosan, vagy kellene, hogy foglalkozzanak sajsúlyosan a kérdésnek. Nos, gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan majd a stratégiai szempontokat is meg kell foglalkoznunk. A többi fejezettel kapcsolatosan, a többi szakaszsal kapcsolatosan pontosabban a köszönetet mondanék Tara úrnak. Most nem akarok mindenre kitérni, a dolgot tudom, hogy fokozatosan haladnak előre, de azért kitérek most arra, hogy az Régió Bizottsága, az EGBS és a parlament között a tolmácsok kapcsán ellentétes megoldások, javaslatok fogalmazottak meg, de úgy gondolom, hogy a lehető legjobb megoldásra kellene törekednünk azért, hogy az intézmények a lehető legjobb feltételek között tudjanak működni. Köszönöm szépen, akkor ennyit szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen, Orbit a szó. So Uh, Köszönöm szépen. Csak egy kérdésem van egy politikai szempontból. Először is uh, a költségvetési vita itt a szabizottságban, ez technikai jelenleg tűnik, pedig nem technikai ez, inkább politikai. Ez szavrama és más képviselők is elmondták, itt Európa problémájáról van szó, itt a költségvetés problémája is. Költségvetési szempontból egyértelmű az, hogy az, a GNI 1%-a nem tudja az összes tagállam problémáját megoldani. Ezt egyértelműen ki kell mondani a választóinknak. Az 1% nem old meg semmit, a foglalkoztatás problémáját 1%-kal, 28 tagállam eh, problémáját nem tudjuk itt sem megoldani. Egyértelmű vitára van szükség. Mi az európai költségvetés célja? Ez motiválni akar, dinamizmust akar hozni? Mi a célja? Mert úgy tűnik, hogy az eszközök minden problémát, amelyeknek meg kellene oldani a problémákat, nem oldják meg a problémákat. A megoldás a tagállamok számára az az, hogyha nem oldja meg a problémákat, akkor mi a célja ennek? Akkor ezt törölhetjük is, mert ez szimbolikus. Ha szimbolikus, akkor nem oldja meg a problémát, ami nem igaz úgy gondolom, hogy arról kell beszélni, hogy mi az Európai Unió célja, mi az Európai Költségvetés célja, mit akarunk az Európai Költségvetéstől, mit akarunk a tevékenységeinktől. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió célja az, hogy együtt legyünk, és el kell döntenünk azt, hogy mit akarunk együtt tenni, hiszen egy, ha egyre nagyobb az externalizáció, a különbözőek az eszközeink, amiket nem tudunk már ellenőrizni, akkor nem is érdemes erről beszélni, akkor minden megy úgy tovább, mint hogy eddig volt. Úgy gondolom, hogy szükség van erre a vitára, mert nagyon nehéz a helyzet a Brexit miatt is, de itt van a védelmi politika is. Háborúk dúlnak Európa körül, nem lehet vaknak lenni, nem lehet elbújni a problémák elől. Ez a politikai megjegyzésem. Ezen kívül Jensnek gratulálnék mert ha jól tudom, nagyon udvarias, udvariasan szól, de szerintem brutálisabb a megközelítése. Mit javasol, hogyan lehetne kapcsolatot teremteni a 2017-es költségvetés és a középtávú felülvizsgálat között? A szocialista kollégák is azt mondják, hogy kell egy kapcsolat. A kérdésem az az, hogy ön mit javasol, milyen kapcsolatot javasol itt. Legyen itt a kondicionalitás, a harmadik pont, egy technikai pont, ami a kohéziós politikát, a regionális politikát illeti. Itt problémák vannak, mert a Költségvetési Szakbizottságnak egyetemű információkat kell kapnia a bizottságtól a regionális politikát illetően. Mi a késdelem oka? különböző okok lehetnek. Egyértelmű információra van erről szükségünk, mert ha nem kapjuk ezt meg, akkor jövőre problémáink lesznek a kohéziós politikával. A gond az az, hogy ki hibás itt, mi történik. Miért késtünk ennyire el? A kifizetések késnek, nem nincsenek készen az operatív programok, a delegált aktusok sem készültek el, tehát hol van a probléma? Hogyha ezt nem tudjuk most megmagyarázni, akkor később is problémák lesznek. A lemaradás. Holnap találkozunk majd. Azt mondták, hogy a lemaradás majd csökken. Igaz, most ez eléggé alacsony szintű, de az előlépés nem igazán indult meg. Hogyha ez megindul, akkor kiugranak a kifizetések, és jövőre vagy utána biztos megint lemaradás lesz. Remélem, hogy nem 2020-ig fog ez elhúzódni. Azért lassú ez, mert nincs kifizetés. A kérdés az az, hogy mi lesz majd két év múlva a lemaradással, a backloggal. Majd akkor megint elveszünk a, a, a meglévő pénzekből, a végén pedig nem lesz majd pénz, mi lesz majd? Lehet, hogy valaki azt mondja, ez teljes mértékben haszontalan, nem érdemes erre költeni a pénzt. Ez nem befektetés, ez csak újraelosztás. Tehát szerintem egyértelmű magyarázatra van szükség, hogy mi történik. Hol van a probléma, és hogyan lehet ezt megoldani. Ez nem csak technikai jellegű, és sokkal mélyebb. Összegezve, szerintem komoly vitára van szükség az euról, és a költségvetésről is, és egyetemé kell tenni azt, hogyha ezt nem folytatjuk le, akkor itt az lesz majd, hogy nem építjük, hanem inkább csökkentjük Európát. Ki, Monsieur Maragall. Köszönöm szépen, Maragall úr. Me euh, parece que se ha dicho, si no todo casi, pero en todo caso... Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag minden megfogalmazódott, vagy hogy, hogy nem. De talán még egy ányalatot szeretnék itten kidomborítani. Létezik egy kockázat és ez a kockázat pedig nem más, mint az, hogy csak kis összegeken kezdünk itt vitatkozni. Már pedig, ugye provokál minket a tanács. És a kockázat ehhez kapcsolódik. Vannak alapelvek. És a 2017-es költségvetés ugye az az első olyan költségvetés, amely a MFF vizsgálatához kötődik. Az Európai Parlamentnek az álláspontja pedig az, hogy ebből indul ki 2014-ben kezdődtek el az MFF-nek a végrehajtási mozzanatai, és aztán felülvizsgálatra került az MFF, és ebből kell, hogy kiinduljunk. Köszönöm szépen Geyer úrnak ezt a munkaanyagot, nagyon világos, nagyon ö, egyértelmű, jól mutatja azt, hogy miből is állnak a játékszabályok, és az is megfogalmazódik benne, hogy mi vár ránk. Nem szabad, hogy kelepszébe kerüljünk, és egy olyan megállapodásra jussunk, amely a legalacsonyabb szinten fogalmazza meg a dolgokat egy sor megnyírbálás után mert azért, mert csak arra törekedtünk, hogy valamilyen úton módon megállapodjunk. A anyagban egyértelműen megfogalmazódik az, hogy a tanács dokumentuma nem fogalmazza meg a stratégiát, nem látszanak a prioritások politikai szempontból. Gyakorlatilag az egész arra irányul, hogy hogyan lehet itt vagy ott csökkenteni az összegeket. És a konkrét célok és érdekektől távol marad ez az anyag, és valóban ez a dokumentum, ez a tervezet, ez nem fogalmazza meg az uniós politikáknak az igazi költségvetési tükrét gyakorlatilag mint egy jegyző, egy közjegyző, csak nyugtázza azt, hogy egyes tagállamnak ilyen gondja van, másoknak amolyan, már pedig elindultak a különböző projekteknek a megvalósításai, és a kockázat az, hogy nem lesz kellő forrás a kifizetésekre. A Európai Parlament megfogalmazta a prioritásokat. Elfogadhatatlan az, hogy az Unió Törökország megállapodás végrehajtása a szomszédsági politika rovására menjen, vagy a fejlesztési politika rovására történjen. Itt most nem arról van szó, hogy egyik lecserélhető a másikra, és akkor egyiknek adjunk többet, a másiknak kicsit kevesebbet. Szóval nem, nem lehet, hogy erről legyen szó. További példával is tudok szolgálni, és a módosítókba ezt majd ki fogom fejteni. Tehát vannak olyan programok például, mint a Horizont 2020, illetve egyéb programok, és a 2013-as évben, meg a 14-es évben megfogalmaztuk, hogy mit várunk el a 2020-as programnak a keretében. Nem szabad, hogy ezek az összegek itten további ö, megfosztásra kerüljenek. Aztán ott van az FCI, és hát tudjuk azt, hogy milyen összegek szerepeltek a tervezetben korábban. Szóval európai programokról van szó, és ezek azok a programok, amelyek re csökkentést írt elő a tanács. Ott van ö, ugyanakkor ö, akár ö, Ciprus, akár Görögország, akár Franciaország, akik igénylik az efsz a a továbbfolytatását, és Spanyolország, ha bár meglepő lehet, és őt érthetetlenség övezheti ezt a dolgot, olyan ország, mint Spanyolország nem igényli az EFSZ-nek a meghosszabbítását ellentétben az előbb említett országokkal. Ezen kívül számos egyéb európai program is ki van téve a támogatás hiányának az adminisztratív költségek tekintetében többek között. Ezek a programok egyszerűen működésképtelenné válnak. Hát ennyi mindenről és vannak azok a projektek, amelyekhez az Európai Unió, hat, az Európai Unió hatalmas hozzáadott értéket biztosít, például a szociális programokra gondolok. 2013-ban ugye megállapodás született az MFF-ről a tanácssal, és azzal szemben, ami történik, a prioritásokat meg kell tartani, sőt, erősíteni kell, és nem szabad, hogy csak a politika szintjén fogjunk, fogalmazzunk meg különböző diskurzusokat, hanem a tetteknek a telepére, vagy területére is kell lépni. Módosításokat fogunk majd megfogalmazni, és reméljük, hogy mind a jelentéstevőnek, mind pedig a frakcióknak a támogatását megnyerjük ezen módosítókhoz. Európa javára mindez nagyon sürgető, ilyen feltételek között működünk most, és várjuk azt, hogy a többi éves az MFF-nek, a többéves költségvetési keretnek is a felülvizsgálatában előálljon javaslatokkal az Európai Bizottság, mert ha ez nem történik meg, akkor nagyon korlátozottak lesznek a lehetőségek. Elnök Kormely úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Gájer és Tarant kollégáknak ezen a részletes bemutatásért és az előadásukért. Örülök annak, hogy épp ma ez a vita gyakran felvetette azon szlogeneket, mi szerint részletes vitára van szükség arra vonatkozóan, hogy mit akarunk és mit tudunk elérni az EU-s költségvetéssel. Itt két fogalomról van szó. A költségvetés meghatározása mindig azt jelenti, hogy hiányból kell gazdálkodnunk. Egyetlen államban sincs annyi pénz, mint amennyit szívesen szeretne elkölteni, ezért logikusan nálunk is ugyanez a helyzet. A kérdés az, hogy valójában mi a megfelelő recept a mostani EU-ban, amely egyértelműen válságban van. Fel kell tenni a kérdést, hogy pontosabban annak a kérdése, hogy jobb Európát akarunk-e, avagy sem, az fel sem kell vetnünk, az egyértelmű. A kérdés az, hogy több vagy kevesebb Európára van szükség ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. Ez az alapkérdés. Hogyha a Brexitet is figyelembe vesszük. A britek nem azért szavaztak a Brexitre, mert attól féltek, hogy kevesebb Európa lesz. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a keretfeltételeket tegyük egyértelművé. Itt az Európai Parlamentben az európai polgárok határozzák meg ezeket. Az európai polgárok mit várnak? Egyértelműen az a benyomásom, hogy nagyon sok polgár nem akar több Európát, ameddig nem tudják, hogy pontosan ez mit is jelent. Amíg a nagyon is ködös megfogalmazásoktól nem indulunk el, egy sokkal egyértelműbben meghatározott részletes definíció felé. Így talán megnyerhetjük az embereket a több Európáért. Hogy ez így van-e, az persze majd még kiderül. Egyelőre én nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy jelenleg sikerülhet-e ezt elérnünk, máskülönben éppen, hogy visszalépnek a polgárok a több Európa gondolatától. És azt gondolom, hogy a több Európához még több időre van szükség. A mostani költségvetés, ami az alapokat illeti, ami a kiadáspolitikát illeti, ez abból adódik, hogy a tagállamoknál egyszerűen nincsen több pénz vagy egyszerűen nem akarnak a tagállamok több pénzt adni az Európai Unióra. És ezért kell nekünk amellett kardoskodnunk, hogy vannak jó okok amellett, hogy többet fizessenek be az EU költségvetésébe, de ehhez egyértelmű érvekre van szükség. És ahogy az már elhangzott, a közös védekezés politikának a megnyitása, hát ez konkrétan hogyan is fog kinézni? Amíg mi ezt nem tudjuk, addig nehezen lehet erre pénzt költeni és még drámaibb szerintem a menekült politika. Ott egyszerűen megfordultak a sorrendek. Először a politikai célt kell meghatározni, és utána kell egy megvalósítási tervet kialakítani, aminél valóban akkor kimondhatjuk, hogy ezzel lehet elérni a célokat, és arra akkor szükség lesz a költségvetésre is. De hogyha nincsen egyszerűen koncepciónk a megvalósításra, és nincsen költségvetésünkre, akkor egyszerűen olyan ö, célra határozzuk meg a költségvetést, amelynél nem tudjuk, hogy pontosan mi is a cél. És hasonló a helyzet az FC-vel is. A cél az, hogy beruházzunk. De a költségvetés meghatározásának az utolsó pillanatáig nem tudtuk, hogy pontosan ezt hogyan is fog kinézni, és hogyan fogjuk megvalósítani. Éppen ezért, ami azt a vitát illeti, hogy hogyan lehet jobb Európát építenünk, erre sürgősen szükség van. És az biztos, hogy a mi szakbizottságunkból ez elindulhat, hiszen a költségvetés a központja az ilyen állami vagy Európai Uniós építkezésnek, de itt azt kell hoz, ehhez tudnunk, hogy pontosan mit akarunk elérni, mik a céljaink. Ami a kifizetések csökkentését illeti, ezzel kapcsolatban én komoly veszélyt látok arra, hogy hogyha 220 milliárd eurós különbség van a kifizetések és a kötelezettségvállalások között, nos, ez előbb-utóbb további ki nem fizetett számlákhoz fog vezetni mindenképpen. Ennyit akartam elmondani, köszönöm. Monsieur Böge. Böge úr. Merci, Monsieur Président. Uh, vielen Dank zunächst an den... Köszönöm szépen a jelentés készítőnek mindazt, amit elmondott, a nagy vonalakban támogatni tudom. Szeretnék arra rámutatni, hogy jelenleg a költségvetési szakbizottság számára az asszonynal együtt dolgozok a fiskális kapacitás témájában, az eurozóna tekintetében. Eléggé vitás az a pont. Persze, ez mindig függ attól, milyen helyzet van a tagállamoknál, és sokan azt mondják, hogy először is szembe kell nézni a nagy kihívásokkal, például a menekültválsággal, itt a szerződéses pontokat kell figyelembe venni, és figyelembe kell venni azt is, hogy vannak olyan tagállamok, ahol viszonylagosan erős pártok az európai az európai rend fenntartását kívánják áttekinteni. Tehát a nacionalizmus, a popula, populizmus is létezik Európában. A költségvetés azonban itt is fontos szerepet játszik. Persze láthatjuk ezt, amikor a választókerületünkben járunk, hogy néha nagyon feldítve látják az európai válságot, a populizmus által a tagállamokban, a fővárosokban, ahol az eu tolják át a felelősséget, és hogyha a fiskális kapacitásról beszélünk, a fenntartható stabilizációról beszélünk, hiszen ez a célunk az eurózóna esetében, akkor azt mondhatjuk, hogy van egy belső piac, euró a pénznem, a többi mint kivétel. Ehhez az kell, hogy leépítsük a bizalmatlanságot, és eh, csak így tudunk fenntartatóan megmaradni ebben a globális faluban. Nagyon nehéz valamit eh, itt tenni és követelni, akkor, hogyha azokat a problémákat, amelyekről beszéltünk, nem oldjuk meg. Tehát, hogyha nem működik a menedzsment, a végrehajtás, a határozatok végrehajtása nem működik a költségvetésben bizonyos területeken, akkor felmerülnek a kérdések, és óvatosnak kell lennünk, hogy eh, ne hibáztassunk mi is másokat, hanem azt tudjuk, amit Albrecht úr is elmondtuk, hanem mutassunk rá a problémákra, és kérdezzünk rá, hogy mi történik. Mert hogyha nem elegendőek a strukturális alap eszközei, ezeket nem tudják megfelelően szétosztani. Általában ezeket a projekteket az állampolgárok mindig pozitívan fogadják, hiszen ezek a helyi igényeknek felelnek meg. Ha azt látjuk, hogy több eszközre van szükség a fiatalok munkadnökülésének leküzdésére, viszont végrehajtási problémák vannak, akkor kinél van a felelősség? mi az európai intézmények olyan nehéz szabályokat hozunk létre, hogy senki nem érti már ezt, a tagállamok túl vannak terhelve, vagy a tagállamok még rátesznek egy lapáttal. Én nem vagyok hajlandó ezt a játszmát nem, nem akarom folytatni különböző intézmények szintek között Európában, mert hogyha azt látjuk, hogy az eszközök nem elegendőek, nem tudják ezeket végrehajtani, vagy a fiatalok garanciájánál nem azt érjük el, amit szerettünk volna, akkor a mi hírnevünk is csorbát szenved, akár részletünk ebbe, akár nem. Hadd mondjak egy példát, kicsit nevetséges ez, pedig nincs kedvünk nevetni az agrárreform kapcsán, és csatlakozni egy Delano kollega hozzászólásához, ez egy óriási kérdés ez, de foglalkozni kell ugyanígy a verseny, a karteljog kérdésével, az élelmiszertermelés kapcsán, és azt láthatjuk, hogy jelenleg a válság idején kevés kivételtől eltekintve három né, negyede az elérhető bevételnek a Brüsszelbe érkező tehát háromnegyede a bevételeknek függ a Brüsszelbe érkező kifizetésektől. Ezt nem szabad elfelejtenünk, amikor az agrárpolitikáról beszélünk. Itt vannak a delegált aktusok, Nagyon sok dolog, amiben megállapodtunk, az benne van ebben. Vannak eszközök, ezeket akkor lehet kiadni, hogyha bizonyos feltételeknek megfelelnek, például a környezetvédelem. Jó példa, egy fa, egy tájelem, ezt nem lehet kivágni, mert különben szankciók lesznek, csak akkor, hogyha legalább 4 méteres a koronája. Hát ez mit jelent a gyakorlatban? A kérdés az, hogy mikor mérjük ezt meg a vegetáció kezdetén, vagy a vegetáció végén, mert hiszen egy vegetációs év á, éven át egy fa általában növekszik. Hát ez tényleg őrületes. És sok más eh, dologban ugyanez látszik, az emberek ezt nem értik. Tehát tényleg legyen kevesebb szabályozás, de jobb. A bizottságnak is ezzel kell foglalkoznia, és tényleg ezt a dzsungát ki kell már írtania, mert különben veszítünk a hitelességünkből. Két-három rövid kérdésem lenne még. A jövő hét után várjuk az Európai Bizottság javaslatait, a éves pénzügyi keret áttekintése kapcsán, és lesz még által egy FC2 is, nagyon fontos, hogy folytassuk a harcot. Nem szabad csak arról beszélnünk, hogy technikai változtatásokra van szükség Afrika irányába, vagy a közel esetében, és a költségvetésben lesznek majd új pillérek. Erről persze lehet beszélni a lehet, hogy túlságosan sok alakítási lehetőség van a költségvetésben. Úgy kezeljük ezt a költségvetést, mint hogy egy bank lennénk, és egyrésztről pedig kiszervezzük ezt. Szerintem az új struktúrák ilyen értelemben, amelyek ahhoz vezetnek, hogy az Európai Parlamentet kiszervezik, és a fontos stratégiai prioritásokat félre söplik, ezt nem tudjuk meg, nem szabad megengednünk. És itt most ott tartok, hogy a négyes fejezetről tudok beszélni. Táhan kolléga is beszélt erről. Itt a regionális politika eszközére van szó. Új vitára van egy szükség. Nézzük meg, hogy mi történik körülöttünk. Nézzük meg, hogy hol van a gond azt láthatjuk, hogy körülvesznek bennünket bukott államok. A kérdés az az, hogy mi a helyzet a mi fejlesztési politikánkkal, a, a szomszédsági politikánkkal, hol van a válasz arra, hogy a jövőben ez másképp lesz. Ha ezeket nem tudjuk megadni, akkor a jövőben sem tudunk szembenézni ezekkel a problémákkal. Mindenképpen le kell folytatni ezt a vitát, ez a tanács és a bizottság felelőssége is, hogy ne veszítsünk még több időt. És az a tény, hogy, az, hogy a tanács egy kicsit józanabb lett, mint tavaly, ez lehet, hogy sajnos módon azt bizonyítja, hogy megint fontos időt vesztettünk bizonyos tagállamok tanácsi blokádja miatt. Lehet, hogy korábban is el lehetett volna élni a parlamenti pozíciót. A kísérleti fellépés akció témájával szeretnék még valamit mondani. Hogyha a szomszédsági politikáról beszélünk, hogyha a biztonságról, a védelemről beszélünk, figyelembe véve a Brexitet is, de azt is figyelembe véve, hogy politikai áramlatokat kell leküzdenünk, Putyin, Erdogan, Trump, akkor mindenképpen cselekednünk kell, és nem lehet évtizedeken át aludnunk. Emlékeztetnék arra, hogy 79-ben voltam először a listán, nagyon, az európai listán, nagyon hátul voltam. Egy kollégám, aki korábbi védelmi miniszter volt, volt Bundestag elnök, és ő lett a nyertes akkor, és ő minden, foglalkozott az európai védelmi közösség kérdésével emlékszem, hogy micsoda nagy vita volt erről, hogy azt mondták, hogy micsoda nagy butaság ez, akkor is nagyon sok időt vesztettünk, több évtizedet, azóta is le vagyunk maradva. Én magát az elképzelést jónak tartom, hogy legyen egy általános közös stratégia, még akkor is, hogyha bizonyos új tagállamok is eh, részt vesztek ebben. Szerintem ez csak egy része a dolgoknak, amiről beszélni kell. A tanácsot arra kell folytani, hogy egy kicsit erősebben foglalkozzon ezzel a kérdéssel, ne csak egy kísérleti projektet indítson el, hanem tényleg egy igazi befektetést eszközöljön, hogy ha már hitelesen akar felépni. Nils Torvalds. Köszönöm szépen, Nils Torvalds. I try to be short. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok röviden fogalmazni. Fiatalkoromban volt egy kártyajáték, amelyet gyakran játszottunk, amelyben hát az volt a cél, hogy megszabaduljunk a kártyáinktól. Na, és most körülbelül az az érzésem, hogy ez történik most a költségvetésünkben is. Egyre kevesebb kártyánk van a kezünkben. Az FC-vel kapcsolatban látjuk, hogy a tagállamok kicsit átvariálták ezt a kártyajátékot és a költségvetési mozgástér egyre csekélyebb. Ezért mi azért fogunk küzdeni, hogy a költségvetésből az EFSI-re kivett pénzt visszakapjuk. Ez az első prioritásunk. A második kérdés pedig az ifjúsági kezdeményezés kérdése. hogyha megnézzük, hogy távolról mi a kép, egy berlini a lakossággal és fejlesztéssel foglalkozó kutatóközpontban készült egy elemzés, amelynek a 9. oldalán látható egy ábra, egy konkrét biztonsági kihívással kapcsolatban, ahol több mint 25 százalék a fiatalok munkanélkülisége 15 és 24 éves korosztály között. Amennyiben ez így van, akkor ez mindig biztonsági problémát is jelent. És hát ez így van jelenleg Dél-Európában. És hogyha megnézzük a biztonsági problémát, akkor azt látjuk, hogy Európában is ugyanígy valóban felmerül ez a biztonsági probléma is ott, ahol a fiatalok munkanélkülisége maga magas. Ami azt a kérdést illeti, hogy szükség van-e több pénzre a biztonsági problém, probléma miatti adatok begyűjtésére, nos, ez egy eldöntendő kérdés. Ezen kívül a 2000, Európa 2020-as stratégiának van egy komoly hagyománya, miszerint a költségvetés legalább 20 százalékát klímaügyekre kell felhasználni. Ez 19,2% volt tavaly, idén elértük ezt a 20%-ot, de 2014-15-ben messze jártunk a 20%-os céltól. 9 vagy 10 hónappal a COP21-es Párizsi konferencia után már egyre inkább eltávolodunk az ígéreteinktől. És ez egyszerűen megbocsáthatatlan. Ha van stratégiai döntésünk erről a 20%-ról, ez egy régi döntés, hogyha megígértük, hogy ezen céljainkat betartjuk, ezt Párizsban megígértük, és közben eltávolodunk tőle, akkor olyan dolgot teszünk, amit másként nem lehet definiálnom, mint őrületes butaság. Köszönöm, Zani képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek, mert a kollégák már nagyon sok dologra kitértek, olyan dolgokra, amelyeket magam is megemlítettem volna. Köszönetet mondanék a jelentéstevőnek, és remélem, hogy a későbbiek során még lesz alkalmunk arra, hogy végigmenjünk a módosítókon, mihez azok teljesen egyértelművé váltak. Ami a tanács álláspontját illeti, személy szerint úgy gondolom, hogy a tanács nem rossz indulatúan lépett fel. Főként, hogyha úgy látjuk, hogy egyes kérdésekben gondolta, hogy megadja a lehetőséget, hogy ne ő mondjon véleményt, hanem az Európai Parlament, főként olyan kérdésekben, amelyek nagyon érzékeny kérdések a költségvetési vita során. Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív fejlemény, ezt ki kell emelnünk, tehát gyakorlatilag itt ö, erről van szó. Az egyetlen egy dolog, ami fura a számomra, az az, hogy a szakeszközök, instrumentumoknak a alkalmazására csökkentette a forrásokat, mint a például az Európai Fejlesztési Alapra és a korábbi költségvetési sorokhoz képest ezt észlelhetjük, de a tartalék lehetővé teszi azt, hogy adott esetben elkülített elkülönített forrással rendelkezünk, amelyel a szükség szerint rendelkezni tudunk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon lényeges átlátnunk, megértenünk, hogy a tanácsnak mi is a megközelítése, mire alapozza azt. Aztán van egy további kérdés, amely tekintetében sokkal szélesebb látókörre van szükség, látván az, hogy mi történt Törökországban az idei nyáron. A török kormány bekeményített, és úgy gondolom, hogy szükség lenne arra, hogy újra megvitassuk azt a támogatást, amelyet az Unió odaítélt Törökországnak. Ez egy hatalmas összeg, hatalmas összegben részesült Törökország, és lehet, hogy ez az ország nem úgy lép fel, ahogy mi ezt korrekt felépésként elvárnánk az unióval való kapcsolatában. A nemzetközi közösség pedig akár az európai költségvetés szempontjából, akár az Európai Fejlesztési Bank szempontjából meg kell, hogy vizsgálja ezen kérdéseket, ne feledkezzünk meg arról, hogy az EIB-nek a legnagyobb forrásából Törökország részesül, tehát éppen ezért nagyon lényeges itt, hogy az uniós alapokat és az országok megközelítését megvizsgáljuk. Továbbá egyetértek azzal, amit a jelentéstevő fogalmazott meg, nevezetesen a régiók bizottságával kapcsolatosan, és az Európai Gazdasági Szociális Bizottsággal kapcsolatosan. Egyet tudok érteni azzal, hogy szükség van arra, hogy észszerűsítsük a kiadásokat, a ráfordításokat, és adott esetben megosszunk bizonyos eszközöket, a struktúrákat ezen három intézmény, mert a harmadik a parlament között. Úgy gondolom, hogy ezen intézmények fontos szerepet töltenek be, természetesen, de azt nem mindig látom át, hogy mennyire hasznosak konkrétan. Most persze lehet, hogy ez abból adódik, hogy nem régóta vagyok az intézmény tagja, de úgy gondolom, hogy az örökség is azt hozta, hogy az EGSB egyfajta parkolóvá vált egyes politikusok számára, mégpedig a nyugdíjba vonulásuk előtt. Egy biztos, hogy a előirázatok, a, amelyek benne részesülnek ezen szolgálatok egyre magasabbak, anélkül, hogy világosan megfogalmazzák, hogy milyen jövőbeni tervezeteik, terveik vannak. Az LKS esetében is úgy gondolom, hogy át kellene gondolni azt, hogy mi is a helye, ami pedig az ifjúsági garanciát illeti Olaszországban, azt reméltük, hogy pozitív hatása lesz, és a nyár során, ha jól tudom, akkor egy misszió járt ott, de amit én tudok, legalábbis a saját választói körzetemnek a tapasztalatából, tehát Északországra gondolok, itt Lombárdiára, és tárgyalva a foglalkoztási központokkal, illetve azon személyekkel, akik kedvezményezetei voltak ezen szolgáltatásoknak, illetve szolgáltatóknak. Szóval a visszajelzés összegészében nem ő egészen pozitív, és bizonyos eszközöket nem a célnak megfelelően használnak fel, és nem csak a választók közvetemben, de másút is elindultak vizsgálatok, többek között Dél-Olaszországban, ahol szintén alkalmazzák ezen eszközt, ott még gyakrabban is, mint fönt északon, mert hogy nagyobb a munkanélküliség, és sokkal több fiatal keres munkát. Elnök, köszönöm szépen, Paul Rubikké a szó. Köszönöm szépen a prezentációt a Brexit hatásait is elemezni kell majd a költségvetés szempontjából, nem a parlament költségvetését figyelembe véve, hanem a bizottság költségvetését, hiszen ennek lesz majd hosszú távon hatása. Számolnunk kell a költségvetés növekedésével, hiszen szó lesz majd a kedvezményről is. A menekültek kérdésében fókuszáltan kell eljárni. Tegnap jogosan hangzott az el, hogy túlságosan keveset töröttünk az európai szinttel, hatékonyabbak lehettünk volna, és a jövőben szeretnénk hatékonyabbak is lenni. Nem lehet az, hogy 28 tagállam saját stratégiát dolgoz ki, és 28-szor a lefordítást kettőszörözi. Szerintem minden tagállamnak olcsóbb lenne a hatékonyabb megoldás, hogyha ezeket a feladatokat közösen végeznénk el Dublin, és Schengen nem az adott tagállamok ügye, ez egy közös ügy, egy közös módon kell Európát biztosítanunk, és a stratégiát, az együttműködést a katonaság, a rendőrség között kialakítani. Ez egy óriási kihívás Európának, ezt közösen kell kialakítani, ez eh, hatékonyabb lehetne, kedvezőbb lehetne, mint hogyha minden tagállam saját erőfizetést tenne. Ezt az államfizetők számára is eh, nyilvánvalóvá kell tenni az adófizetők számára Európa nagyon sok előnyt jelent. Az elmúlt években nagy hibát követtünk el, túl keveset beszéltünk a tudományos eh, ismereteinkről, keveset hoztuk ezt eh, nyilvánosságra. Kell egy tudományos média az Európai Parlamentben, hogy sokkal erősebben tudjuk az érdekelt feleknek átadni a tudást. A miniszterekre szeretnék emlékeztetni. Láthatjuk a éves elnökségi váltásokkor, hogyha itt vannak előttünk, akkor általában három éves az, a posztjukon töltött időt, és nem igazán tudják, hogy mi történik itt, és a az egyeztetések során a tanácsal általában nincsenek is ott. Én gondolom, hogy mindenképpen arra van szükség, hogy párbeszédet folytassanak velünk, és hogyha már az elnökséggel is problémás a párbeszéd lefolytatása, akkor az gond, ezért kell a figyelmet erre fordítani. Lehetőséget kell találni arra, hogy a 28 pénzügyminiszterrel részletesen megvitassuk ezeket a kérdéseket. A szabizottságban itt jó munkát kell szervezni, úgy, hogy a 28 pénzügyminiszter valóban kötelezve érezve, érezze magát arra, hogy párbeszédet folytasson velünk. Merci, avant de donner la parole à monsieur. Köszönöm szépen, mielőtt megadnám a szót Záurnak azért, hogy válaszoljon azon kérdésekre, amelyeket a bizottság irányába irányítottunk és bízom Breda úrban, hogy röviden fog, majd szintetikusan fog válaszolni. Tehát mielőtt megadnám a szót neki, ö, szeretném személy szerint is elmondani, hogy mennyire nagyra becsülöm a jelentéstevőnket, Gájer urat, illetve Tarad urat, akik nagyon jó keretet adtak a vitánknak, az eszmecseréknek. Nagyon tartalmas lett ez az eszmecsere, és végezetül azt mondhatom, hogy a költségvetés, a 2017-re vonatkozóan, egy olyan költségvetési keretbe illeszkedik, amelyről 2013-ban szavaztunk, akkor, amikor az MFF-ről szavaztunk, hát azóta pedig rengeteg válság következett be, és hát az az érzésünk most, hogy nem vagyunk képesek igazándiból választ adni a kibocsátkozott válságoknak. És a felmerült kérdések a mai délelőtt során azt jelzik, hogy nem is teszik lehetővé a 2017-es költségvetési előrezatok azt, hogy igazi válaszokat adjunk ezen kihívásokra. A kérdés tehát az, hogy hogyan tudjuk megosztani ezen aggodalmainkat az EU-s állampolgárokkal. Az EU-s állampolgár képes-e átlátni, felfogni azt, hogy mit is jelent ez a költségvetés ahhoz képest, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk. És hogyha mi nem, illetve magák az állampolgárok nem képesek átlátni, hogy valóban ez a költségvetés választ adna, akkor itt vannak az intézményeink. Mi képesek vagyunk-e erre bármi választ adni? Látjuk azt, hogy az előkészítő intézkedések mit is jelentnek. Ugye ismerjük az előkészítő intézkedéseket és a kísérleti projekteket. Ezek vajon eleget tesznek azon szintű kihívásoknak, amelyekkel szembesülünk, miközben nem tudjuk azt, hogy mi lesz az eredmény az amerikai választásoknak. Lehetséges, hogy az új ö, elnök ö, olyan gyakorlatokat fog javasolni, amelyek eddig is alkalmazottak voltak, vagy sem. Szóval az uniónak is fel kell készülnie a különböző kapacitásaival, a különböző önálló vállalkozásaival és tevékenységével, hogy szembesüljön ezen kívásokkal. Hogyan tehetik ezt meg az intézményeink? A kutatással, azzal, hogy felkutatjuk az eredményeket. Tehát például, hogy 25 milliót tegyen ugye az Európai Bizottság a ö, pilot projektekre, a kísérleti projektekre és az előkészítési intézkedésekre. De hát nem elegendő az a forrás, ö, ami itt előirányoztatott, amennyiben viszont ö, a ö, ezt tartjuk fontosnak, hát 25 milliót, akkor meg kell, hogy találjuk a más forrásokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy biztosítottak legyenek az előnyezatok ezen kettő, tehát az előkészítő intézkedések és a kísérleti területek számára. Aztán ott egy további kérdés. Ugye nagyon fontos az, hogy a közvéleményt az Európai Parlament megnyerje magának, és bízom önökben, hogy sikerül ez majd. Remélem, hogy is gondolom személy szerint, hogy az Erasmus például egy igazi sikert jelent, és amikor az állampolgárokat arról készítjük, hogy kérdezzük, hogy mire, miből is áll az Unió, akkor a leggyakrabban az Erasmus programot említik, és valóban ahhoz, hogy mozgósítjuk az embereket az Unió mellett, ahhoz az ilyenfajta ifjúsági kezdeményezésekre van szükség. Elképes továbbá az az eljárás rend, amely uralkodik az Európai Bizottságban, egyesek itten ugye együttesen dolgoztak a szakmai foglalkoztatás, a szakképzés tekintetében és a mobilitással kapcsolatosan egy pilot projekt keretében elképeszt az, hogy mivel szembesülnek a kísérletezni kívánók. Gyakorlatilag az egész feltétel rendszer olyan, hogy elveszi az embertől a kedvet, sőt, megöli tulajdonképpen a kedvet és az unióban való hited. Ha jól emlékszem, az eljárási rend 600 oldalt tesz ki, és ugye mindenki biztos akar lenni az Európai Bizottságnál, hogy semmiféle hibát nem fog kiderülni, nem, fog feltár, nem fogja feltárni, vagy nem fog semmi ilyet feltárni a számvevőszék. Az ilyen dolgok megölik az Európát, az Európai Uniót, és a mi feladatunk az, parlamenti képviselőként, hogy a pragmatizmusnak is helyet találjunk, ha találjanak az eljárások. Persze tudom, hogy túl hosszúvá tettem a hozzászólásomat, de ezzel együtt fontos az, hogy holnap délelőtt már, akkor, amikor három oldalú egyeztetést folytatunk a bizottsággal és az Európai Tanács, ah, illetve a tanácssal, tehát mindez lehetővé teszi, hogy nagyon tartalmas párbeszédek kerüljön sor, és a frusztrációkat ott is meg fogjuk fogalmazni. Prezául, Röni a szó. Monsieur le Président, Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok válaszolni a feltett kérdésekre, és valóban szintetikus módon, ahogy elnök úr kívánta. Először is a következőkkel foglalkoznék. Üdvözlöm a főelőadó értelmezését. Azt gondolom, hogy nagy mértékben egyetértünk a bizottságnál ezen értékeléssel. Ami a kérdéseket illeti. Ami a prioritásokat illeti, a bizottság tervezette kimondta, hogy a prioritások a növekedése és munkahelyteremtése koncentrálnak egy részről, másrésztről pedig a menekült ügyi kihívásokra és a menekült válságra. Hogy ez hogyan is tükröződik a költségvetésben? Az általunk javasolt egyes programokra vonatkozó kiadásokban úgy, hogy a rendelkezésre álló marzsot felhasználjuk, és a beépített rugalmasságot a több éves pénzügyi keretbe, azért, hogy konkrétan a menekültügyi kihívásra találjunk megoldást, és így teljes mértékben kihasználjuk a rugalmassági eszközt és a tartalék alapot. Tehát a költségvetésnek egyértelmű prioritásai vannak, ami a kifizetéseket illeti. Többen beszéltek erről a hozzászólók közül. Osztjuk azt az aggályt, hogy milyen tempóban használják fel, vagy valósítják meg a kohéziós programokat, ami a kifizetések csökkenését illeti a 2000 17-es kohéziós politikai fejezetet illetően. Nos, ez tükrözi azon becsléseket, hogy mire van szükség az egyes tagállami becslések alapján és a bizottság értékelése alapján, a jelenlegi végrehajtási ütem alapján. Holnap lesz alkalmunk arra, hogy a kifizetésekről részletesebben beszéljünk, de valóban azt gondolom, hogy kollektívekkel mindentőlünk minden tőlünk telhetőt megtennünk azért, hogy a lehető leggyorsabban vissza tudjunk térni a gyorsabb tempóhoz, hiszen erre van szükség. Ami a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket illeti, voltak észrevételek erre vonatkozóan is. Én nem igazán értek egyet Marescu képviselővel azzal kapcsolatban, hogy a bizottság az elekészítő intézkedésekről és kísérleti projektekről nem készít beszámolót. Egyfajta kooperatív eljárásban a parlamenttel közösen értékeljük ezen programokat, és ezt a, az előadók is felhasználják azért, hogy az igényeket tudják felmérni, és érveket tudjunk felsorakoztatni ezen kezdeményezések ellenzői ellenében. Nos, ez elég jól működik. Évente kétszer készítünk jelentéseket, és azt gondolom, hogy biztos, hogy lehet még javítani a folyamaton, de összességében egy olyan mechanizmust alakítottunk ki, amely a legjobban próbálja felhasználni a korlátozott összegeket, amelyek rendelkezésre állnak. Visszatérnék még a védelemmel kapcsolatos előkészítő intézkedésre. A bizottság valóban 25 milliót javasol 2017-re vonatkozóan, összesen 80 milliós a költségvetés három évben keresztül. Ez egy kísérleti projektre épít, amelyet eredetileg a parlament javasolt, tehát nem teljesen új dologról van szó. Az is biztos, hogy az új környezetben a követelmények és annak az igénye, hogy az európai védelmi ipar kapacitása és autonómiája a jelenlegi geopolitikai helyzetben fennmaradjon, mindenképpen rendkívül fontos, minden eddiginél fontosabb. Morrison úr tett fel egy kérdést a teipari csomaggal kapcsolatban, és hogy ezzel hogyan fogunk eljárni. Nos, ezt integráljuk a módosító javaslatba, amelyet pár hét múlva fogunk elkészíteni. Az mezőgazdasági idény októberben zárul, ezt figyelembe kell vennünk, és ezt a két elemet összeadván felmérjük, hogy szükség van-e kiigazításra, ami a KAP 2017-re vonatkozó értékeit illeti. És innentől már persze pontosabban látjuk a költségvetési kihatásokat is. Összesen egy 500 millió eurós csomagról van szó a tej ágazatra vonatkozóan, amely kapcsolódik ahhoz, hogy csökkenteni kell a termelésen azért, hogy a jelenlegi egyenlőtlenségeket ki lehessen küszöbölni. Ezen egyensúly hiányt egyébként az árak is tükrözik. Azt gondolom, hogy így a legtöbb felmerült kérdést lefettem. Ha nem, akkor pedig nagyon szívesen állok rendelkezésükre, vagy bilaterálisan, vagy bármilyen más fórumon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Preza úr. Hans Geyer, szeretnél lezárni röviden? Köszönöm, elnök úr, szívesen. Egy órás a lemaradásunk, úgyhogy röviden összefoglalom. Persze a kollégák egyes észreveteleit lehet, hogy akkor valamennyiben megválaszolom. Nos, Preze úr, a következő órákban lehet, hogy még tudunk változtatni azon, hogy ami a bizottság értékelését illeti az ifjúsági kezdeményezéssel kapcsolatban, erről beszélnünk kell. Talán ma délelőtt is hallhatta, hogy ez mennyire fontos, és ezen értékelés eredménye nagyon fontos abból a szempontból, hogy hogyan járjunk el a jövőben ezen eszközzel. Ez mindenképpen kihatással lesz rá. És ezért még hiányzik a bizottság részéről számunkra ez az adat, és ezt mindenképpen nekünk fel kell használnunk. Nos, mivel Albrecht képviselő konkrét kérdéseket feltett, erre konkrét választ kellene adni. Köszönöm a bókot, valóban három hétig Olaszországban nyaraltam, és valóban közben legkésőbb holnap a triológis ülésen ezen világképemet valószínű, hogy kicsit meg fogják zavarni, mert ott a tanács képviselőivel kell leülni tárgyalni, és persze sok informális kapcsolatot felvettem Ulág úrral, aki a tanács részéről folytatja a tárgyalásokat. Nagyon kedvező és bizalmi viszony alakult ki, úgyhogy holnap látjuk, majd meglátjuk, hogy valóban azt teszik-e, mint amit mondtak, hogy tettek eddig. És összességében a kollégáktól is azt szeretnénk elérni, hogy a tanács valóban megfeleljen az elvárásainknak, és holnap tudjuk majd érvelésekkel alátámasztani a lépéseket, és az biztos, hogy én nem lesz jobb a kedvem a holnapi ülésünk és tárgyalásunk után. Ami az MFF és a 2017-es költségvetés közötti kapcsolatot illeti, azt gondolom, hogy megfelelő utasításokat kaptunk. Egyrészt, hogy valóban a 2017-es költségvetés az első a felülvizsgálat után, és arra kell odafigyelnünk, hogy amit egyrészt a bizottságtól várunk ezzel kapcsolatban, tehát nem vagyunk elégedettek azzal, amit eddig láttunk. A második kérdés pedig az, hogy a tanács mit tesz ezen bizottsági javaslattal. És itt valóban őszinte vitára lesz szükség. Az MFF előadójaként kell erre a leginkább hatnunk, és utána le kell vonni a következtetéseket, a következményeket az opciókkal kapcsolatban, hogy milyen alternatíváink vannak. Most a tárgyalások elejénél járunk, és mivel most kezdődik ez a folyamat, én azt gondolom, hogy egyelőre nem szabad a levegőbe lövöldöznünk, hanem folytatnunk kell a tárgyalásokat, próbálni azt befolyásolni. Az biztos, hogy az értékelés az egyik ilyen, az MFF-fel kapcsolatos javaslatok szintén fontosak ebből a szempontból, és így lehet majd amennyiben szükséges megfelelő lépéseket tenni, és ezt meg is fogjuk tenni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Projet budget rectificatif numéro 3 következő következő napirendi pont a 2016-os évnek a költségvetési módosítási tervezete. Fernandez úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban a költségvetés módosítő módosítási tervezettel foglalkozunk itt most, és itt konkrétabban kettő jelentés tevőnő van a Töprez úr a hármas szakaszal kapcsolatosan, az Európai Bizottságra gondolunk, hogy a hármas szakasz alatt semmi probléma nincs, és a hármas DAB 15,8 millió eurónyit tesz ki, a 15,8 millió eurónyi összegből ugye találunk az ötös fejezet alá tartozó dolgokat, közigazgatási dolgokat, a kötelezettségvállalásoknak területén, és ami pedig a kifizetéseket illeti, az egy A fejezetben, a 2014-es év eredményéről van szól, az ITER működési eredményére vonatkozik a javaslat. Semmi gondunk nincs ezzel a felvetéssel, javaslattal kapcsolatosan, tehát a 15,8 millióval kapcsolatosan a támogatásunkat adhatjuk, és 5 millió az iskolákra vonatkozik, az európai iskolákra, és akkor, amikor biztonságról beszélünk, akkor hadd említsem meg azt is, hogy a információs az adatbiztonságról van szó, ugye gondoljunk a különböző kibertámogatások, támogatásokra és a számítás technikai eszközeinknek a biztonságát kell szavatolnunk az Európai Bizottságnál, a bizottságnál, és a személyek bizottságra is gondolhatunk, az intézmények, illetve az épületeknek a biztonságára. Éppen ezért javaslom, hogy a lehető leggyorsabban hajtsuk és támogassuk hajtsuk végre és támogassuk ezt a tervezetet, ami a hármas dabban szerepel. Ez egy sürgős igény, és támogatni tudom kollégámnak az álláspontját, Gerard Töprét, akkor, amikor majd ő hozzászól a többi szakaszra kapcsolatosan. Elnök, köszönöm szépen, tehát támogatjuk a tervezetet, a hármas dabról van itt szó, az intézményeknek a biztonságáról. Ki kíván hozzászólni? Döpré úr. Elnézést kérek, elnök úr, de én társjelentéstevő is vagyok a témában, mert hogy az Európai Bizottság nem csak a bíróságnak a költségvetésére vonatkozik, hanem a többi intézményre is, így az Európai Parlament, azaz a mi intézményünkre is. És akárcsak José Fernández, úgy gondolom, hogy sürgőssel kell, sürgősséggel kell, hogy eljárjunk, de mint hogy itt vannak kényes mozzanatok e témában, ezért inkább azt szeretném, hogyha majd zárt ülés keretében vitatnak meg ezeket a kérdéseket. Rendben, a zárt ülésre erre sort kerítünk a mai napon, mégpedig a délután végén, vagy a délután nyilvános ülésének a végén. Kivárhatjuk ezt a pillanatot? Döpe úr bólogat. Nos, akkor erről fogunk beszélni akkor. Ha más nem kér szót ezzel, illetve a parlamenttel kapcsolatosan, akkor úgy tekinthetjük, hogy a szakbizottságunk támogatja a főjelentéstevünk javaslatát. Mikrofonon kívüli hozzászólás tant que vous ne vous serez pas exprimé. Non, mais sur les orientations. Na most a José Manuel által felvetettekkel kapcsolatosak nincsenek fel, ellenállások vagy, vagy tartózkodások. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a bizottsággal kapcsolatosan, illetve az egyéb intézményekkel kapcsolatosan a dolgok még nem átláthatók teljes körülön, tehát csak a mai délután során tudunk majd a hármas dabbal kapcsolatosan végleges véleményt mondani. Rendben mondja az elnök, akkor erre visszatérünk. José Manuel továbbra is hogyan alakulnak és módosulnak adott esetben az intézményeink forrásai. A mai délelőtt során az eszmecsere keretében ugye felmerül az, hogy mennyire célszerű változtatni az intézményeink tevékenységén azért, hogy jobban eleget tegyenek az európai állampolgárok elvárásainak. Köszönöm szépen, elnök úr! A vélemény tervezetben gyakorlatilag egyszerűen megállapíthatjuk a következőket. Ahhoz, hogy az Unió szembesüljön és kezelni tudja a kihívásokat, és ugye megfogalmazta a féki tűzését az Unió saját maga, szóval ugye a 2020-as Európa stratégiának a célkitűzését kívánjuk teljesíteni, azért, hogy az európai polgároknak az elvárásait teljesítsük. Nos, ha ez a célunk, akkor nem tehetjük meg az, hogy a GNI-nak mindössze egy százalékát teszi ki, az össz GNI-nak európai szinten, egy százalékát teszi ki a költségvetésünkkel. Tehát ambíciózus célkitűzéseink vannak, de ezeket lehetetlenség teljesíteni egy ilyen mértékű, ilyen léptékű költségvetéssel. Ezen kívül az egyéb költségvetési kérdésekkel kapcsolatosan mindannyian egyetértünk, hogy egy saját forrásrendszert kell, egy valódi saját forrásrendszert kell kialakítanunk, amelyben az átláthatóság, az egyszerűség, a méltányosság szempontjai érvényesülnek. Ez a rendszer lehetővé tenné, kellene, hogy tegye az, hogy átlátható legyen könnyű módon, mármint egyszerű módon az átlag állampolgár számára a költségvetésünket hogyha ezt kívánjuk elérni, akkor mindenképpen meg kellene szüntetni a különböző visszajuttatásokat a tagállamoknak, amelyek adott esetben bonyolultá teszik és átláthatatlaná teszi a költségvetésünket és a rendszert megkérdőjelezik mind egyszerűség, mind pedig méltányossági szempontból. Ezen felül nyilvánvaló az is, hogy az MFF lehetővé kell, hogy tegye a lehető leg messzebb menően a rugalmasságot. Nem szabad, hogy szem elől veszítsük az, hogy milyen összegek szerepelnek egy adott pillanatban, és mire van szükség egy másik pillanatban. Semmi értelme nem lenne annak, hogy rögzítjük az előirányzatokat, a kötelezettségvállalások előirányzatait, egyszer és mindenkorra lehetetlenné téve a visszavonásokat a visszavonásról, decommitments-ekről beszélek, tehát olyan összegekről, amelyek adott esetben, amennyiben nem kerülnek felhasználásra, egyszerűen ö, anulálódnak, és ö, semmiféle egyéb felhasználására, felhasználására nem lesznek átirányítva. Tudjuk, hogy vannak olyan tételek, amelyeknél többlet, költségvetési többletek vannak, például ugye most gondoljunk itt azon bevételekre, amelyek a bírságokból származnak, és amelyek visszamennek a tagállamoknak. Szerintük ezek be kellene, hogy kerüljenek az Európai Uniós költségvetésbe. A költségvetési egységnek az elve kellene, hogy érvényesüljön. Tehát itt ez nem történik most jelenleg meg, nem az európai költségvetést táplálják ezek a források, és aztán vannak az egyéb alapok, például a trust típusú alapok, amelyek azért jöttek létre, hogy szembesüljünk és kezelni tudjuk a migráns válságot, és arra van szükség, hogy mindezen mechanizmusok tehát a menekültekre vonatkozó mechanizmusok és egyéb mechanizmusok bekerüljenek, beépüljenek az európai költségvetésbe, ezáltal tudnánk a legitimitásunkat az Európai Parlamentben teljes körülvét tenni. Kedves kollégák, akkor ennyit erről, és várom az észrevételeiket. A módosítókat pedig szeptember 8-áig kérem jutassák el 12 óráig. Várom tehát a hozzájárulásaikat, javaslatok és módosító indítványoknak a formájában, amelyeket majd én be fogok építeni, illetve saját magam is módosítókat fogalmaztam meg, ugyanis azt is persze tudni kell, hogy azért van szükség a szintézisre, mert fix, hogy hány betűszámot alkalmazhatunk. Nekem lenne egy módosítóm, nem 8-a lesz a határidő, hanem 5-e szeptemberben. Ö, hiba van ö, a napi rendben, mondja az előadó. Én nálam szeptember 5 van, mondja az elnök, Nos, Nem, szeptember 5-e 18 óra, este 6 óra a határidő. Köszönöm szépen ezt a módosítást, és hát írásban fogalmazódott meg a napi rendben, akkor tulajdonképpen a napi rendben van a hiba. Elnök, köszönöm szépen José Manuelt a prezentációjáért. Véleménytervezetről van szó. Ki kíván hozzászólni? Jöti úr. Grazie Presidente, grazie al eh, collega Fernandes per eh, il lavoro che sta facendo. Köszönöm szépen, én is szeretnék Fernandes kollégának köszönetet mondani az elvégzett munkáját. Nálam szeptember 5-án egyébként határidőként feltüntetve. Nos, ami a véleményt illeti, speciális költségvetési aspektusokra koncentrál. Jónak tartom az, hogyha utalnak az európai költségvetés kibővítésére. Mi is úgy gondoljuk, hogy a kedvezmény elvét eh, meg kell szüntetni. Néhány módosítón már gondolkodunk a határidőn belül. speciálisan kell, egyetemben kell utalni a prioritásokra, amelyeket a csúcs találkozón is meghatároztak. Kultúra, migráció, biztonság. Ez persze csak egy szóbeli javaslat, és persze majd kell egy, egy bekezdés a Brexitről is. Köszönöm szépen, ki kíván még hozzászólni? akkor csak egy észrevételem lenne, ha megengedik. Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés gyakorlatilag az átirányításnak a költségvetése. A költségvetés ugye azt kell, hogy kifejezze, hogy milyen célkitűzéseket kíván teljesíteni az adott intézmény. Tehát adott esetben tulajdonképpen felmerül az, hogy kompetencia átadása kerülne, kellene, hogy sor kerüljön a tagállamok és az unió között, és ehhez meg kellene teremteni a kellő forrásokat azért, hogy ezen hatásköröket, kompetenciákat gyakorolni lehessen, és adott esetben ugye a szuverenitás megosztott legyen, amennyiben ezt kívánatosták találják, kiamatosan találják az érintettek. Ha más észrevétel nincsen, akkor szeptember 5 este 6 óra a határidő a módosítók előterjesztését, a szavazásra pedig majd a szakbizottságban 26-a, illetve 29-én, tehát ezen két dátum között vagy alatt történhet meg. Tara úrnak adnám meg a szót azért, hogy a partnerségekről beszéljen a halászatnak a területén, de nem látom Mitterrand urat, úgyhogy akkor ezt halasszuk el, ezáltal időt is nyerünk, legalábbis úgy tűnhet ez, és most végrehajtási jelentés az európai polgárokért programról beszélünk, mégpedig Krisztoforú kollégának az elmesélésében. chrono. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Megpróbálunk így időt nyerni. Nagyon egyszerű a mondani valóm. Nincsen véleménytervezet, sem jelentéstervezet a parlamenti bizottságok részéről, ezért én nem tudok véleménytervezetet megfogalmazni, de benyújthatunk egy módosítót. 20 napunk van még a határidőig, úgyhogy ezért kérem a kollégákat, hogy segítsenek nekem, és nyújtsunk be módosítókat azért, hogy ezen véleménytervezeten lehessen még javítani. Köszönöm. C'est un rapport, euh, une communication synthétique. Hát ez nagyon tömör hozzájárulás volt, és hát Krisztofor euh, úrnak jó kívánságomat fejezem ki. Ki kíván hozzászólni. Én csak azt mondanám, hogy ugye itt az a fontos, hogy az európai polgár számára világos legyen és átlátható a költségvetés. Erre vonatkozott a javaslat. Nos, mint hogy más nem kért szót, jelzem azt, hogy a határidő a módú a módosítók előterjesztésére Október 18-a, 12 óra valószínűleg, ugye? Tehát október 18-a, úgyhogy 6 hét áll a rendelkezésünkre, azért kellően tág határidő. González Ponsz kollégánk készen arra, hogy beszélje nekünk az Európai Védelmi Unióról, erről szó esett a délőtt során már, akkor, amikor a költségvetési tervezetről beszéltünk 2017 kapcsán, előkészítő intézkedés kutatás területén. Öni a szó. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, ugye arról van szó, hogy véleményt alkosson a szakbizottságunk az Európai Védelmi Unióról öt pontban kell, hogy megnyilvánuljunk, és megpróbáltam a lehető legfontosabban összefoglalni azt, hogy költségvetési szempontból mit jelent mindez. Az uniónak végig kell gondolnia, hogy mit is érint, és mit is jelent a védelem a jelenlegi korszakunkban, és nyilvánvaló, hogy itt kihívásokkal van dolgunk, illetve prioritásokat kell megfogalmaznunk, milliárdokról van szó, és azt is tudjuk, hogy a fragmentáció a politikákban, a védelem területén gondokat okoz, úgyhogy javítani kellene ezen fellépésünket, és ha ezt tennénk, akkor azáltal nagy megtakarításokat is eszközölnénk, és ezáltal beruházásainkat is tudnánk stabilizálni. Ugye van annak a költsége, amit az Európai Uniós közös politika fellépésének hiányából tudunk elkönyvelni. 29, illetve gyakorlatilag 130 milliárd között van az az összeg, amely e tekintetben a különbözetet jelentheti, amennyiben nem aknázunk ki a együttes fellépést. És ott vannak a különböző taktikai csoportoknak a fellépése, a Lisszaboni szerződés is rendelkezik erről, aztán ott van az Atena mechanizmus, aztán az egyéb finanszírozási módozatok a védelem tekintetében, amelyek mindenek előtt nemzeti tagállami hatáskörben vannak, és végig kellene gondolni mindezen forrásokat, az együttműködés, a kutatás kellett Úgy gondolom, hogy javaslatokat kellene tennünk ezen területen a tagállamoknak a közleműködésével. Ha ezt tesszük, ha így járunk el, akkor ezáltal megfogalmazhatjuk azt az igényünket is, hogy a jelenlegi befagyasztása a védelmi ügynökségnek megszűnjön. Úgy gondolom, hogy támogatni kell az európai szemeszter eszményét is a védelem területében. Ezáltal összetudnák hangolni a tagállamok a védelmi kiadások összehangolása területén megtörténhetne az együttműködés, és együttműködhetnénk így módon is az Európai Parlament keretében. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan vannak még egyéb javaslataik, úgy gondolom, hogy ez a szöveg tovább javítható, azért, hogy az összes frakció javára, illetve el, el, igényének megfelelően tudjunk közös állásfoglalást megfogalmazni. Köszönöm szépen, Gergő, ez Gezebáli a szó. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan szeretnék hozzászólni eh, ehhez a véleményhez. Általános lesz a megjegyzésem a költségvetéssel kapcsolatban. Ma azt mondtuk, hogyha a 2017-es, költség, amikor a 2017-es költségvetésről beszéltünk, akkor felismertük azt, hogy a parlamentben mindig is beszélünk erről a témáról. Mégpedig eh, az előkészítő tevékenységgel kapcsolatban azt láthattuk, hogy az EU-nak lesz egy ilyenfajta prioritása. Itt ismételten nagyon fontos prioritásról van szó, és ehhez plusz finanszírozás kell. Nem lehet, hogy ugyanaz történjen, mint korábban, hogy lesznek új prioritások, új válságok, és más prioritások esetében, amelyek fennállnak, elveszünk pénzeket. Arra kell törekednünk, hogy hogyan fogjuk az új prioritást majd finanszírozni, honnan fog majd a pénz érkezni, és remélhetőleg a tagállamok felelősségteljesek lesznek, és előteremtik ezt a pénzt. González eh, Ponszó már elmondta, hogyha együtt működünk, akkor nem csak hatékonyabbak vagyunk, hanem pénzt is megtakarítunk. Remélhetőleg felismeri ezt a tanács, és ezt a lépést fogja majd megtenni előre. És így tudjuk majd ezeket az eszközöket jobban e, kihasználni. Ez jobb az EU védelme szempontjából is, de pénzt is meg tudunk takarítani. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr! osztom Gágyázabál asszonynak a véleményét, és valóban, hogyha ez a dolog még nem kellően jelenítik, jelenődik meg, akkor ezzel tovább kell foglalkoznunk. A kérdésem a következő. A szuverenitás ból milyen hatáskörök adódnak, illetve hogyan eh, lehet biztosítani azt, hogyha az unió szinten hatékonyabban tudjuk biztosítani, akkor mi lehet tenni, és hát akár a védelem területén, akár a diplomácia területén felmerül ez a kérdés. Milyen ö, ugye, létez, intézmények léteznek, ö, ezt számba vehetnénk világviszonylatban, és feltehetnénk azt a kérdést, hogy nem lenne például hatékonyabb a fellépésünk gazdaságilag, ö, és mind a tagállamok, mind az unió számára, hogy a közös ingatlanokat, épületeket használnánk például, ezáltal akár nyomást gyakorolhatnánk gyakorolhatnánk a ö, bizottságra, a kormányokra, azért, hogy az emberek megértsék, hogy igen, ez hasznos lenne, amennyiben egy nagyon világos ö, diplomáciai álláspont alakulna ki ö, Líbiában, ö, Szíriában és itt tovább, akkor ö, talán nem idéződnének elő azok a migrációs folyamatok, amelyeket megélünk közélkeletre gondolhatunk például itt. Szóval az EU-s megközelítésről nem mondhatjuk azt, hogy teljesen egyértelműen fogalmazódik meg mindenki számára. És hát tudjuk, hogy nagyon nehéz területeken kell az diplomáciának működnie, és nagyon relatív a hatékosságunk akkor, amikor feltörezetetten lépünk fel. Vannak észrevételek? ha nincsenek, akkor jelzem, hogy szeptember 8-a határidő a módosítóknak a beterjesztésére, tehát egy hetünk van erre, és ezen kívül jelzem azt, hogy a véleménytervezetet szeptember, ö, október, október 10-én vagy 11-én majd meglátjuk, fogjuk jóvá hagyni a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen akkor a jelentéstevőnknek, de még Taran úrt is itt megpillantottuk, akkor, mint hogy visszatért a terembe, övé a szó, hogy megoszta az véleményét velünk, mégpedig a halászati partnerségi megállapodással kapcsolatosan a Kukszigetek témájában. Köszönöm szépen elnézést, hogy nem voltam itt időben, de hát nálunk Észtországban hamarosan elnökségi el, elnöki választások lesznek, és szükség volt az én szakértelememre. Általában a bizottság jól megvédi a halászok, európai halászok eh, érdekeit. Itt a Cook-szigetekkel kapcsolatban is sikerült létrehozni egy megállapodást, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió 2,87 millió eh, eurót fog, eh, fog fizetni és ennek lesz egy költségvetési vonzata 350 ezer euró, és 7000 tonnát foghatunk évente, ami egy tonna 5000 euróba kerül nekünk, egy kiló hal 5 euróba, tehát szerintem ezt megszavazhatjuk, mert csak akkor fogunk ellen szavazni, hogyha bármilyen brüsszeli uh, hal étteremben többet kérnek majd a halért. Itt a ramené euh, cette aide au kilo de poisson, qui est un bon indicateur. Igen, ez egy jó mutató. Az adó fizető vállalja magára azt az ártámogatást, amelyet a fogyasztó fizet meg. Vannak-e észrevételek talán, hogy jelentés tervezetével kapcsolatosan úgy látom, hogy nincsenek. A határidő szeptember 7-e a módosítókra, 12 óra, és a vélemény tervezetről majd október 10-én vagy 11-én szavazunk, és a PES szakbizottság, a halászati szakbizottság pedig az állás pontját november 8 vagy 9-én alakítja ki szavazás formájában, és a decemberi plenáris ülésen fog a parlament összegészében szavazni a javaslatról. Mi most pedig nem fogjuk ellentétben azzal, amit felvezetőben mondottam a nap megnyitásakor, tehát nem fogjuk megfordítani a sorrendet, a 11-es pont a 10 pont helyén marad, azaz Vioti úré a szó, munkahelyteremtés és növekedést támogató beruházások. Köszönöm szépen, én is megpróbálok rövid lenni, mert hogy egy olyan véleményről van szó, amelyet ugye véleménytervezetként fogunk most megvizsgálni, és a struktúrás alapokkal kapcsolatosan kell, hogy itten az arra vonatkozó rendelettel kapcsolatosan megfogalmaznunk. Egy tanulmány született, és a az alappal kapcsolatosan az egy végén, múlt év végén, tehát egy eh, ellenzés született, és három fő kérdés fogalmazott meg költségvetési, költségvetési szempontból, tehát milyen teljesítés biztosítanak az alapok, hogyan lehet pénzügyileg eh, kezelni az EU-s támogatásokat, és ezek kívül az FC és a sutás alapok közötti viszonyrendszer, tehát mind ezen kérdések olyanok, amelyekkel kapcsolatosan az illetékes szak biztos megnyilvánult. A véleményünkben megfogalmaztuk azt is, hogy pontos és gyors információkat szolgáljon az Európai Bizottság arról, hogy a Brexitnek milyen pénzügyi következményei lesznek, illetve az új felállásnak, amelyben 27 tagállamnak 8. szeptember 8-a határidő módosítók elődő terjesztésére délben. Elnök, köszönöm szépen, ki kíván hozzászólni ezzel véleménytervezetre kapcsolatosan. Olbich a szó. Yes, uh, just on behalf of the, uh, of the az EPP nevében ez a jelentés eh, ez kicsit kötődik a költségvetéshez és amiről az korábban beszéltünk. Szóba került az FC alap is. aki eh, a komplementaritásról van szó az FC kapcsán, főként akkor, hogyha megvizsgáljuk az, hogy a bizottság szeretné meghosszabbítani az EFSZ-t. Egyértelművé kell tenni azt, hogy a szabályok, amelyek a komplementaritásra vonatkoznak, azok nem igazán egyértelműek. Nincsenek egyértelmű szabályok ezt övezően. Az egyik elem az az EFSZ és az EFSZ alapok közötti kapcsolat, a másik elem, és itt van Nisztelrooy kollégám aggáját is felvettem, ez pedig az FC teljesítése lehet, hogy itt másfajta megfogalmazást fognak alkalmazni a, az FC alapok teljesítményét az értékelés között. Tehát nagyon fontos az, az is, hogy ezzel hogyan bánunk. Lehet, hogy itt a jelentésben más lesz a megfogalmazás. Elnézést kérek az enyik jelentéstevő itt nem léte miatt. Merci. De tout cela il sera fait mention, bien sûr. Köszönöm szépen, mindezt feljegyeztük, és a Joint Committee-ben is fogunk erről beszélni. Egyéb hozzászóló? Ha Olmeyer, Holmeyer asszony csatlakozna hozzánk, akkor azonnal meg is kapná a szót, azért, hogy beszéljen nekünk egy olyan témáról, amelyet már többször vizsgáltunk, és amely nem eléggé pont szám, pontszám övezett a párt számára. Miről is van szó? Arról, hogy kilépési adatokkal és beléptetésekkel kapcsolatos adatok hogyan alakulnak. Üdvözlöm Halmájer asszony, kérem foglaljon helyet. Úgy tűnik, hogy kiváló nyaralás után van Holmeyer asszony, valószínűleg túl rövid is volt a vakáció. Ön ilyen szó, asszonyom. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Es geht um die... Köszönöm szépen. Az entry-exit rendszerről van szó. A költségvetési szabizottság véleményt fog adni a Libe szabizottságnak. Az entry-exit rendszernél a fő kérdés számunkra, legalábbis akik ismerik a SIS rendszert, a SIS rendszernél nagyon gyorsan felmentek az árak. Ennek az oka az az volt, hogy egy olyan rendszert fogadtunk el, amiről nem tudtuk, hogy mit várunk igazából a rendszertől. Nem volt igazi időbeli sík, amit felvázoltunk volna, és nem volt igazából eljárási mód előrejelezve a tagállamokkal, és emiatt meg tízszereződött az ára ennek akik akkoriban itt voltak, tudják, hogy mennyi gondunk volt a SIS rendszerrel, mert rendkívül sokrétű technikai probléma volt a tagállamok között, a tagállamokon belül és a bizottságon belül is voltak gondok, mert különböző, két különböző főigazgatóság foglalkozott ezzel, akik nem beszéltek egymással erről, tehát nagyon sok volt a probléma, és ezért úgy gondolom, hogy most arra kell koncentrálnunk itt a szabizottságban, hogy cél, célirányos legyen ez a rendszer. Tehát a technikai követelményeket tisztázni kell előre azokkal a tagállamokkal, ahol már vannak ilyen rendszerek, vannak tagállamok, ahol már vannak ilyen rendszerek. Ez azt jelenti, hogy tudni kell azt, hogy technikailag ők mivel rendelkeznek, milyen követelmények, milyen fajta átfedések vannak, milyen fajta tartalmakat kell itt létrehozni, hogy, hogyan lehet tehát kompatibilissá tenni ezt a rendszert. Ennek kapcsán el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz azokkal a tagállamokkal, ahol még nincs ilyen rendszer, milyen fajta feltételeket kell majd itt megszabni a tagállamokban ez a rendszer szempontjából, és a 28 rendszert valahogy harmonizáltan kell egyesíteni. Az is feltűnt, hogy nincsen mechanizmus létrehozva, lehet, hogy nincsen egy szakértő. Tehát mi lesz akkor, ha egy tagállam nem fogja létrehozni a rendszert, nem hagyja ezt végre, és akkor ez problémát jelentett majd a 27 tagállamnak. Erre nincsen semmilyen fajta megoldás még felkínálva jó lenne, hogyha itt is valamit előkészítenénk, mert hogyha a Görögország azt mondja például, hogy nekünk nincs erre pénzünk, és akkor nem lesz ilyen rendszer Görögországban, akkor mi lesz majd itt a többi tagállammal. Tehát a tagállamoknak legalábbis a mechanizmust meg kell teremteniük, hogy finanszírozás szempontjából gyorsan tudjanak lépni. Ezen kívül el kell kerülni azt is, hogy megsokszorozódjanak a költségek, tehát mielőtt még a pályázati írás megtörténne, tudnunk kell, mit akarunk, és a pályázati írásban úgy kell mindent leszögezni, hogy utána később költségvetési szempontból ne legyenek gondjaink. Tehát nem szabad, hogy a SZISZ 2 megismétlődjön. A bizottságot is fel kell szólítani arra, hogy pénzütem szempontból igazából csak körülbelül összeget tudunk. Nem tudjuk azt, hogy a tagállamok számára mit fog ez jelenteni, mit fog ez jelenteni a főköltségvetés szempontjából. Tehát nagyon pontos áttekintésre van szükség, hogy milyen fajta pénzügyi vonzattal jár ez a rendszer, és hosszú távon pedig hogyan lehet fenntartani ezeket a rendszereket, hogyan lehet ezeket megújítani. Tehát ezt már egy táblázatban kellene valahogy közölni. Egy kicsit kritikus vagyok azonban itt, hogy tényleg sikerül majd pontosan elvégezni ezt az elemzést. Ezek a legfontosabb pontjaim ezen rendszer pénzügyi vonzatait illetően. Merci, Madame le rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Döpré úri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint hogy jelen voltam akkor, amikor erről szó esett, teljes mért, mert a SZISZ-ről teljes mértékben tudom támogatni Holmeyer kollega nőnknek a véleményét. De lenne egy további kérdésem. A kialakítandó rendszer egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi, azt, hogy megismerjük mindazon ö, harmadik országból való embert, aki belép a Schengen övezetbe, illetve azokat, akiket, akik kilépnek. De mint ilyennek semmi haszna nincs, kivéve, kivéve, hogyha ezen adatokat összekapcsolunk egyéb típusú adatokkal. A kérdésem tehát hol jön az, hogy felé a következő azon tervezett, amelyre a rábólintásonkát várnánk el, meghatározták pontosan, hogy milyen fajta adatcserére és össze kapcsolásra kerül sor, tehát az SCS rendszerrel, a SIS rendszerrel, vagy a Eurodac-kal, vagy egyébbel, mert hogyha nem történik ez meg, ha csak mindössze rögzítik, hogy milyen kilépés-belépés történik, és ezt nem kapcsolják semmivel össze, akkor ez egy monumentális butaság. Szóval a kérdésem erre vonatkozik, de hát, hogy az Európai Bizottság képviselője tud erre talán válaszolni, tehát az összekapcsolás, az össze kapcsolás az adatoknak beterveztetete, és ha igen, akkor milyen céllal. Ha Holmájer azt tud már maga válaszolni, annak nagyon fogok örülni, ha ő nem tud, akkor pedig a bizottság felé fordulok, őtől várom a választ. Elnök, de Holmájer asszony tud válaszolni, majd egészen biztos vagyok eh, ebben, de mielőtt megadnám a szót neki, hallgassuk meg ő eh, másik kolléganőnket. În primul rând, mă bucur că începem discuțiile de astăzi în Parlamentul European. Köszönöm szépen. Szocialistaként örülök annak, hogy ezt a vitát folytathatjuk a 2013-as rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban, a kilépés és belépési rendszert illeti, amennyiben egy harmadik országból származó állampolgár átlépi az Európai Unió külső határát. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen szükség van erre a rendszerre már régóta, és ezzel megoldást találunk az Európai Uniós jelenlegi problémákra. Az EU-nak intelligens, integrált határokra van szüksége azért, hogy a turisták és a határ átlépő személyek helyzetét lehessen kezelnie. Ezen személyek száma egyre nő, közben a bevándorlással foglalkozó személyek azt mondják, hogy a rendelkezésükre álló eszközök nagyon korlátozottak. Tavaly emlékezhetünk, hogy mi történt Lampedusa-ban, tehát rendkívül korlátozott eszközökkel rendelkeznek csak. Ami az Európai Unió külső határain kialakított rendszerek, rendszereket illeti, ezek nem hatékonyak. És most zárójelben tennék egy megjegyzést. A Schengeni Akira hivatkoznék. Mindenképpen fontos lenne a leegyszerűsítés különösen olyan helyzetben, ahol Románia és Bulgária az összes kritériumnak megfelel ahhoz, hogy a Schengeni rendszerbe beléphessen. Tehát nagyon komoly feladatok várnak Schengenre, és nagyon fontos, hogy a Schengeni zónába minden tagállam beléphessen. Változott a helyzet, változtak a prioritások, új paradigma rajzolódik ki, és ezért rendkívül fontos a megfelelő határkezelés a belső biztonság és a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából. Az új technológiai újítások fényében mindenképpen ezen innovációkat fel kell használnunk, és egy központosított, integrált, egyszerűsített rendszert kell létrehozni az adatcserére. Utolsóként még egy ötletet felvetnék. Fontos az összes garanciát és fellépést létrehozni ahhoz, hogy a turisták alapjogait és az utazók alapjogait tudjuk garantálni mindenképpen. Nagyon fontos közben a személyi adataik biztonságos és bizalmas kezelése, és nagyon fontos, hogy európai megoldást találjunk erre, nem pedig egymástól eltérő nemzeti rendszereket. Tehát biztonságosá kell tenni a külső határokat, olyan integrált keretet kell létrehozni, amelyben a polgárok biztonságban érzik magukat, és természetesen nem szabad, hogy Európa egyfajta erődítményé váljon, egyfajta zárt kontinensé, amelybe a külső személyek nem tudnának belépni. Köszönöm a figyelmet, elnök úr. Ki szeretne még hozzászólni, kérdezi az elnök. Én feltennék egy kérdést Holmájer asszonynak. Garantálják-e azt, hogy a Schengeni övezet összes tagállama ugyanazon feltételeknek fog megfelelni, amikor az adataikat összegyűjtik, azért, hogy ne legyen semmilyen nehézség az egyes rendszerek összekötése során. És ez kapcsolódik-e a menekültekre vonatkozó adatrendszerrel, és közben a Dublini rendszer megkérdőjezelésére is gondolnunk kell. Tavaly, amikor Szicíliában jártunk, láthattuk, hogy a Dublini rendszer nem működik regisztráljuk őket, vagy nem regisztráljuk őket. Vannak migránsok, akik nem akarják, hogy regisztrálják őket, mert nem akarnak Oroszországban maradni, annak ellenére, hogy Oroszország mennyire kiváló ország. Ugyanez történik Görögországban, és ez így nem mehet tovább. Tehát az egész felépítés a rendszernek az, amely megkérdőjeleződött, és erre megoldást kell találni. A menekültek befogadása hogyha minden egyes országban másként és más feltételek mellett zajlik, akkor biztos, hogy sarokba szorítjuk saját magunkat. Fontos, hogy ez koherens módon történjen, hatékonyan, és hogyha ez így van, azt a polgárok meg fogják érteni, és akkor megnyerhetjük a közvéleményt magunknak. Így most bezárom a zárójelt, és most Holmeyer asszonynak adom meg a szót, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is annak a kérdése, hogy regisztrációs kötelezettség létezik-e minden tagállamra vonatkozik, igen, mindig a végrehajtással van a gond. Tehát Görögország ezt sokszor nem tartotta be, Olaszország sem, ezért szabálysértési eljárás is indult, és az EU-n belül további országok a nem határországok, tehát Ausztria, részint Magyarország, Horvátország, Szlovénia, Németország, Franciaország sem tartotta be teljes mértékben az eurodakot, különböző okokból, mindig azzal a jelszóval, hogy a menekültek nem akarják regisztráltatni magukat. Nekem az volt az érzésem, hogy ott egyfajta stratégiát követtek, hiszen nőtt a regisztrálan azok száma, akik regisztráltatni akarják magukat, az, hogy százezren utazzanak az EU-n belül regisztráció nélkül, ennek biztonsági kihatásai vannak, és költségvetési kihatása is, hiszen azok száma, akik esetleg bűnözőkké válnak, és utána már a rendszerből nem lehet őket kivenni, például kiskorúak, legyen az kényszerprostitúció, vagy egészen különböző bűnözési módok, lopás, rablás, hogyha ide bekerülnek, akkor utána már ezen emberek nem fognak a rendőrséghez fordulni, mert attól tartanak, hogy esetleg utána kiderül róluk, hogy ők valamit tettek, és ezért nem akarják magukat regisztráltatni. Ez az igazgatási rendszer része, és ez biztos, hogy egyfajta ördögi kör, amit be kellene törni, erre egyre nagyobb szükség van, az, hogy valaki nem regisztrálja magát, ez nem emberbaráti dolog, hanem egyszerűen veszélybe, veszélyes helyzetbe kerülnek azok, akiket ennek kiteszünk, mert illegálisan tartózkodnak egy országban, és ez nagyon komoly veszélyeket jelent az adott személy számára ezért az Európai Unió hát rosszul értelmezett liberális, liberális gondolatokat hangoztatott, de az biztos, hogy minden egyes tagállamban szükség van megfelelő lépésekre, és a jelentésemben ki fogom hangsúlyozni, hogy az összes, tehát a 28 tagállamban a határidőn belül kell ezt a mechanizmust kialakítani, és csak akkor vannak, van ennek értelme, hogyha az összes tagállam ezt végre is hajtja. Hogyha három, négy, öt tagállam nem hajtja végre, akkor teljesen mindegy, hogy a fennmaradó 24 bevezeti-e, hiszen hogyha ezen pár országon keresztül be lehet jutni, akkor az egésznek nincsen értelme. Tehát a kérdés az, hogy ezt bevezetjük, avagy sem. Ezt tanultam meg az Eurodagból is. Gerard Döpré nagyon fontos dolgot mondott, ami az interoperabilitást illeti. A bizottságnak ez fontos célja. Közben az adatvédelmet nem megfelelően értelmezik. Szerintem az adatvédelem nem azt jelenti azt, hogy egy általános gyanúval, hogyha érek egy személlyel kapcsolatban, azt ne lehessen ellenőrizni, amikor átlépi a határt, de hogy ezt ellenőrizzük, hogy már más valahol regisztráltatta-e magát ez az adott személy, vagy van-e bármilyen adat veszélyességre vonatkozóan. Ezt mindenképpen ellenőrizni kell, ezt a polgárok is elvárják tőlünk. És ami az általános gyanút illeti a beutazókkal kapcsolatban, ez Szerintem ez nem működik, hiszen máskülönben minden egyes személyt adóellenőrzésnek kellene kivetni. Hogyha egyszerűen általánosan minden adófizetőt gyanúnak tennénk ki, akkor egyszerűen mindenkit ellenőrizni kellene. Vagy ugyanilyen alapon akkor azt mondhatnánk, hogy az összes személygépkocsi vezetőt ellenőriznünk kell, mert lehet, hogy mindegyik alkoholt fogyasztott. Tehát, hogyha ez a logikánk, akkor azt hiszem, hogy egyszerűen ilyen felügyeleti rendszereket nem is lehetne kialakítani. Az interoperabilitás alatt azt kell értenünk, hogy nagyon fontos olyan adatokkal rendelkeznünk, amelyek azokra vonatkoznak, akik bűnügyi múltal rendelkeznek, hogyha ők belépnek, erről tudnunk kell, és ezt a lehető legnagyobb mértékben el kell kerülnünk. Ehhez arra van szükség, hogy olyan jó rendszerrel rendelkezzünk, amely gyorsan megoldást talál, és így tudjuk elkerülni azt, hogy ezen személyek bejussanak az EU területére, és nagyon gyorsan tovább utazhassanak. Ezért nagyon fontos az adatbankok kölcsönös átjárhatósága, interoperabilitása, ezt mindenképpen lehető leggyorsabban ki kell alakítani, Gerard de Privá teljesen egyetértek. Ami a eh, ki- és beléptetési rendszert illeti, a Schengeni kódexhez kevés köze van ennek, és ami eh, Románia és Bulgária belépését illeti a Schengeni vezetbe. De mindenképpen mi pozitívan értékeljük azt, hogy amennyiben a kritériumoknak megfelelnek, akkor Román, Románia és Bulgária beléphessenek. Eh, sajnos a mostani anyagban erről nem tudunk beszélni, ez nem célja, ettől függetlenül erre mindenképpen ö, ö, nagy szükség van. Fontos, hogy ö, részesei lennek, legyenek ezen tagállamok, de az biztos, hogy nem csak a Schengeni országokra, hanem minden országra igaz az, hogy megfelelő be- és kileptetési rendszerrel rendelkezzenek, csak ekkor lehet százszerzadékosan értelmet nyerni ezen rendszerhez. Ezért tehát én ezt támogatnám. Elnök, a bizottságnak fogom megadni a szót. A kísérő nélküli kiskorúak helyzete. Nos, van egy komoly veszély, miszerint valaki azt állítja magáról, hogy kiskorú, miközben nem az. És ennek nagyon komoly következményei vannak a befogadási feltételekre is. Nagyon fontos, hogy Európa foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és kellő eszközökkel rendelkezzen ahhoz, hogy ezen elviselhetetlen emberkereskedelemnek véget vessünk. Preza úr, hoz, fog hozzászólni a bizottság részéről? Connexion, mise en commun, euh, cahier des charges unique pour l'ensemble des pays. Milyen meg, követelmények egységesen jelentkezhetnek a tagállamok részéről? Köszönöm szépen, elnök úr. Minden részlettel nem rendelkezem azért, hogy szakmának megalapozott választ szolgáljak Döpré úr kérdésére, úgyhogy javaslom, hogy inkább írásban küldeném majd meg a tartalmi lényegi elemeket, és akkor ezt tudják majd a szakbizottságokban megosztani kollégáikkal, és akkor azon tény adatokat, amelyeket a kollégáim majd fognak szolgáltatni, azokat juttatnám majd el önöknek. Elnök, köszönöm szépen. Nos, Olmányer asszony, akkor talán ennyit mára? Féza úrat az Európai Bizottság nevében hallottuk az imént, azt mondta, hogy minthogy nem tud ezen kérdésekre részletekben válaszolni, ezért majd a következő napokban Döpre úrnak és önnek nyilvánvalóan el fogja küldeni a válaszát. A módosító határidője, a módosítók határideje Szeptember 15-e, 12 óra, de itt a kollégáimhoz fordulok, vagy tévedek? Nem elnézést, itt összekevertem a dolgokat, kérek elnézést emiatt. Tehát ma volt, ma kerítettünk sor az első eszmecserére, a jelentés tervezetet majd szeptember 26-án vagy 29-én látjuk meg, és aztán október 13-áig, 12 óráig lehet betenészteni a módosító indítványokat. Nos, akkor ennyit, amennyiben nincsenek további hozzászólási igények, akkor felfüggeszthetjük a délelőtti munkánkat, azért, hogy majd 15 órakor folytathassuk a munkánkat ma délután. Az ülést felfüggesztettem.